Care kollége, cari Tisztelt kollégák, kolléganők, jó napot kívánok valamennyiüknek. Az tanács, illetve a bizottság elnökét üdvözlöm a mai napon. Ők részt vesznek a mai ülésünkön az Európai Tanács 2020 július 11 21 i ülését követően az elnök a konferenciával egyeztetve, illetőleg a 154. cikk negyedik bekezdése érdekében az ügyrendünkből, hogy értelmében az ügyrendünkben a mai napra 9.30 és 17.30 közötti időszakra egy rendkívüli ülést hívtam egybe, hogy az Európai Parlament a több éves pénzügyi keretről vitát folytasson. Ez a 2021-27-es időszakra vonatkozna ez a terve a mai ülésünkkel a július 10-én megszakadt ülésakot folytatjuk. Egy, a vitára meghívott és az egyeztetéseket megkapták. Van ezzel szemben kifogás. Úgy látom, hogy nincsen kifogás. Ezzel a napi rendet elfogadottnak tekintem, és közé tesszük a plenáris ülés weboldalán. Ezzel a munkatervet megalapítottuk július 8-9-10-i ülések jegyzőkönyvén rendelkezésre állnak, van ezzel kapcsolatban megjegyzés, kifogás, panasz. Amennyiben ilyen nincs, akkor a jegyzőkönyveket is elfogadottnak tekintem. Egy néhány közleményem van ezt követően. Németország hatóságai közölték, hogy Manuel Ripa Ripát megválasztották az Európai Parlamentbe. Ő Klaus Puchner kollégánkat váltja 2020. július 16-ai kezdettel. Az Európai Bíróság döntését követően és figyelembe véve az Elektorál Central ülésének eredményét figyelembe véve, és a Generáció Prémó ülésének eredményeképpen az Európai Parlament elfogadja Hortes Holly úr megválasztását az Európai Parlamentben méghozzá 2020. július 3-ával érvényes. Hívész kollégánkat váltja, aki 2020. január 3-a óta nem tagja a parlamentüknek. Szeretném a kollégákat üdvözölni, az új kollégákat, és tájékoztatom őket, hogy valamennyi joggal és kötelezettséggel rendelkeznek ezen a területen. A zöldek frakciója egy döntést közölt velem, méghozzá egy parlamenti bizottságba jelölés kapcsán. Ez a döntés egyébként a mai nappal lép hatályba. Ripa asszony az Ipari és Kutatási Energia Bizottságban vesz részt, és az Védelmi Albizottságban. Köszönöm szépen. Most pedig megkezdjük a napi rendünk tárgyalását. Egy egyeztetésről, vitáról van szó, amely az Európai Tanács és Bizottság nyilatkozatával foglalkozik, de Weber úr kért először szót elnök úr, kedves kollégák! Mielőtt megkezdjük ezt a vitát, egy sürgető dologra hívnám fel a figyelmet itt a plenárison belül. A földközi tengeren kialakult helyzet láthatjuk, hogy a török fél katonai akciókat illított, vagy a Hagia Szofiával kapcsolatos fellépésről is beszélnünk kellene. Ez a sovinizmus egyértelmű kifejeződés az adott országban és ez hátráltatja az egy kiegyezést, és meg is vált, megváltoztatták egyébként ennek a műemléknek a jellegét, a Hagia Szófiáról van szó, és emlékeztetni szeretnék arra, hogy itt nem egy török, görög vagy török ciprusi dologról van szó, hanem egy európai téma kerül napirendre, és ezért felhívom a figyelmet arra, hogy mindkét elnök, a bizottság elnöke és a tanács elnöke is foglaljon állást ebben a kérdésben. Nyitva kell tartani a vitát, a párbeszédet, ez nem kérdés, de cselekednünk is kell, adott esetben szankciókat kell elfogadnunk Törökországgal szemben, és nem szabad várakoznunk sem ezzel. Most kell lépnünk. Erre akartam felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Weber elnök úr. A kollégák, akik itt vannak a körünkben most, nos, azt kérem, hogy vegyék fel a maszkokat, ugyanis az ügyredünk ezt tartalmazza. Most pedig az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatára van, a, nyilatkozatáról beszélünk, majd Michel úr kap szót először. Elnök úr, képviselők négy nappal, négy éjszakával foglalkozunk most. Ez egy igen bonyolult tárgyalás volt. Megállapodtunk az újjáépítési tervben a, talp, a gazdaság talpraállításáról és az EU költségvetéséről meggyőződésem, hogy ez egy történelmi lépés volt. Sikerült kialakítanunk két éjszaka alatt azt, hogy hogyan költsük el 1,8 milliárd eurót ez egy masszív, egy erős válasz a gazdaság kihívásai. Európai válasz nagyobb, mint a kínai, erősebb, mint a kínai, vagy az amerikai. Éppen ezért szeretném elmondani, hogy a megállapodás számos szempontból első. Az európai történelemben sikerült kiadásokat közönsön finanszírozunk, és első alkalommal történik meg, hogy a költségvetést hozzákötjük a klíma ambícióinkhoz, és első alkalommal fordul elő, hogy a költségvetésünk közvetlenül összefügg a jogállamisággal. Meggyőződésem, hogy Európa kész cselekedni. Kedves kollégák, a mai napon azért jöttem el ide, mert megszületett ez a megállapodás, és, és úgy sikerült ezt elérni, hogy mind a 27 tagállami vezető csatlakozott ehhez, és annak érdekében tették ezt, hogy tegyünk valamit. Ez egy erős, ambíciózus lépés Európa szempontjából. Az európaiak számára ez tisztességes, kiegyensúlyozott és nagyvonalú. Miért? Azért, mert erősíteni fogja céljaink elérését, a konvergenciát, a rezilinciát és az átalakulást, a transformációt. Először is kezdjük, mivel ezek a finanszírozások egy egyszeri intézkedést jelentenek, hogy csökkentsük a COVID-19 hatásait, és el kell, hogy mondjam, hogy erre 750 milliárd eurót szánunk, 390-et fizettünk támogatásként, a 360-at pedig hitelként. Ezzel tudjuk támogatni a leginkább sújtott területeket, és erősíteni tudjuk a gazdaságot ezeken a területeken, hogy alkalmazkodjanak. Éppen ezért fontos, hogy jól költsük el ezeket a pénzeket. Ami pedig a költségvetést illeti, El kell, hogy mondjam, 1074 milliárd eurót szánunk ezen a területen elkölteni, és az európai egyenlőtlenségeket szeretnénk csökkenteni, a konvergenciát, a felzárkózást erősíteni, és az átalakulást, a transformációt egyben hogyha a több éves pénzügyi keretről van szó, sokan felhívják a figyelmet a, az eredeti javaslathoz képest történt csökkentésekre, de azért induljunk ki abból, ami ténylegesen volt. Mi volt a kiindulási pont? hogyha összehasonlítjuk a mai helyzettel a több éves pénzügyi keretet és az újjáépítési tervet, egy hétszeres növekedésről beszélünk, az eredeti számokhoz képest a különböző területeken, a digitális területen Európa, Horizont Európa, az Erasmus és egyéb területeken és külön tartalékot képeztünk a Brexitre is, hiszen figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy függetlenül attól, hogy lesz-e deal vagy nincs deal, most ettől eltekintve, mint mondtam, a leginkább érintett területeket támogatnunk kell, akiket a Brexit leginkább érintett tehát. A rebate, a visszafizetések kérdése, visszatérítések kérdése is intenzív vitatárgyát alkotja Számos esetben csökkentettük ezt, adott esetben növekedett is ez a rebate. Tennünk kellett, forrásokat kellett mobilizálni az újjáépítésre, ehhez volt szükség a politikai megállapodásra. Mindez a döntéshozatal részét képezi. Most pedig nézzük meg a saját forrásokat. Erről is intenzív a folyt formális, informális, informális keretek között. A központi kérdés persze, ami mindenre kihat, az az, hogy hogyan tudunk tovább haladni. Mi úgy gondoljuk, hogy a saját források területén fordulatra van szükség, ahogyan Európa felé fontos célokat sikerült elérni, sőt, túl is sikerült haladni adott esetben, ahhoz képest, amit egy néhány héttel ezelőtt hallottunk. Egy konkrét időtervet is készítettünk, és még egy dolog hozzátartozik, a bizottsági javaslatot ki is egészítettük egy ponttal, ugyanis a több éves pénzügyi keretben fontos politikai lépéseket tettünk, egy kötelezettségvállalást jelent az állam és kormányfők az Európai Parlament számára, valamennyien tudják, hogy van a CO2 határmechanizmus, a digitális tranzakciós adó, a kibocsátás kereskedelem, számos terület a klíma területen is felvédünk, ez mind politikai vita tárgyát alkotja, több értelemben is az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamenti keretek között is. Egy fontos dolog, hiszen ezek központi részét képezik a tevékenységnek. Ez határozza meg, hogy milyen irányba haladunk tovább. Most természetesen jön még az Európai Parlament szerepe is. Egy központi kérdés megint csak tudom, hogy önök is részletekbe menő vitát folytattak erről. Az Európai Parlament milyen szerepet játszik a, a jogalkotás során az intézményi keretek között, illetőleg milyen szerep jut a parlamentnek a több éves pénzügyi keret végrehajtása során, amiről a kifizetésekre sor kerül például. A következtetéseink 11. bekezdése azt tartalmazza, hogy a tanács, a parlament és az Európai Bizottság közösen fog szerepet játszani a költések ellenőrzésénél. Még egy utolsó pont, ami nekem személyesen is fontos. Öt évvel ezelőtt volt, hogy felelősséget vállaltam a politikában belga miniszterelnökként, most pedig a tanácselnöke vagyok. És most láttam először, hogy ilyen hosszú vitát sikerült folytatni az állam és kormányfőkkel a jogállamiságról, az alapvető jogokról is. Talán egyesek azt mondják, hogy még nem jutottunk a végére ennek, de azt hiszem szakaszról, egy szakasz befejezéséről beszélhetünk, és a kondicionalitást, a feltételekhez kötést igenis megtárgyaltuk a jogállamiság, a governance, másrészt pedig a pénzek kifizetése között. Tehát ez szerepel a szövegben az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament egyaránt megfelelő szereppel és felelősséggel tartozik ebben a kérdésben. Rendszeres felügyelet lesz, senki sem menekülhet ez alól. Ez egy központi és rendkívül fontos kérdés az európai agenda szempontjából. lesz továbbra is a demokratikus vita központi részét képezi majd. Hölgyeim és uraim, lassan a végére érek. Több mint 600 ezer eh, ember hunyt el időközben a COVID-19 következtében, megváltoztatta az egész életünket, a demokratikus társadalmainkat. Néhány hónappal ezelőtt elképzelhetetlen volt az, amit most látunk a helyzet alakulásával, hogy ennyire kell korlátozni a szabadságjogokat, hogy a társadalmaink ilyen erős próbát kell, hogy kiálljanak de meggyőződésem, hogy COVID-19 után a világ más lesz, az emberek elkötelezettebbek lesznek, szilárdabb lesz a világ, és az emberek sok mindent jobban látnak majd, jobban tudnak majd fókuszálni a tényleges feladatokra. Amit én ma bemutatok, egy költségvetésről kötött megállapodás, de többről is szó van itt. Megkezdtünk egy vitát arról, hogy hogyan haladunk az európai projekttel a következő években. Úgy gondolom, hogy itt egy történelmi időponthoz érkeztünk, és lehet, hogy ez egy kicsit romantikusan hangzik, de szeretném hangsúlyozni, sikerült egy szolid agendát kialakítanunk a saját források területén, és közösen döntöttünk arról, hogy befektetünk, hogy reformokat hajtunk végre, vagyis a következő 30 évre meghatároztuk Európát. Ez Európa szándéka. Újra aláhúztuk, hogy mit akarunk, és úgy gondolom, hogy az európai polgároknak ezzel üzenetet küldünk, a bizalom jelét juttatjuk el hozzájuk, hogy a szolidaritás fontos. A világnak pedig azt mondjuk, hogy Európa itt van, Európa erős, és elkötelezett. Köszönöm. Te Michel. Köszönöm szépen Michel elnök úrnak. Most megadom a szót a bizottság elnökének, Ursula von der Leyen asszonynak. ezer 600 ezer áldozata van ennek a halálos vírusnak. 600 ezer ember fejezte be életét túl korán. 600 ezer élettörténet, amelyet nem lehetett végigírni. 600 ezer család, amely most már nem teljes. 600 ezer ember, akik ott maradnak a szívünkben és gondolatainkban örökre. Tudjuk, hogy még mindig nem látjuk sajnos a végét ennek a folyamatnak, még mindig nem. Ez a szomorú igazság és emögött ott van a gazdaságra való szörnyűséges hatások tömege, az emberekre, munkavállalók, vállalatok mind küzdenek, élve akarnak maradni. A világjárvány az év elején csapott le, és láttuk, hogy kezdetben a görbe folyamatosan emelkedett, egyszerűen nőtt megállíthatatlanul a halálesetek száma, az országokat fenyegette ez, és kritikus szavakat hallottunk, olyan szavakat, amelyeket az északot, delet, keletet és nyugatot külön választották. A korona kötődések és határok körüli viták, és végül a határ lezárások. Alig volt lehetőség arra, hogy megoldást találjunk. És a megoldási javaslatok, amelyek születtek, azok államok között kidolgozott javaslatok voltak, amelyek az Európai Parlament bevonása nélkül a közösségi lehetőségek megragadása nélkül születtek még nem sikerült megállapodnunk közös költségvetésről sem két évvel azt követően, hogy beterjesztettük pedig a javaslatunkat. És éppen ezért az Európai Bizottság európai javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy a múlt eh, reflexeit és hibáit ne ismételje meg, és egy olyan megoldást találjon, amely a gazdaságot, az európai gazdaságot ösztönzi, az európai eh, újjáépítést, a Next Generation, eh, az Európai Unió következő generációja számára, és a programnak is ez a neve. Tudjuk, hogy ez egy lassú folyamat, és tudjuk, hogy a hajnali szürkület életbe lassan kerül csak be az igazi fény. De úgy gondolom, hogy azért sikerült az Európai Unió érdekében egy fontos feladatot megoldani. Együtt maradtunk, 27 tagállam támogatta a bizottságot. A tőkepiacokról hitelt fogunk felvenni annak érdekében, hogy a valaha tapasztalt legrosszabb gazdaság, legsúlyosabb gazdasági válságot megoldjuk, és ezt közösen tesszük. A Next Generation EU, az Európai Unió következő generációja nevet viselő program 750 milliárd euróról szól. 750 milliárd azoknak a támogatására, akiket a leg legsúlyosabban érintett a helyzet. 750 milliárd a belső piacok felfuttatására, 750 milliárd euró Azért, hogy a digitalizációba, a modernizációba, a belső piacra, az ellenállásba, a rezilienciába tudjunk megfelelő forrásokat irányítani. Ha 750, ha 27 ország megállapodik valamiről, ami ilyen mértékű és ilyen egyedülálló jellegű, akkor ezt valóban a kihívás szempontjából pozitívnak tekinthetjük, hiszen ehhez bátorság, szükséges politikai akarat, és az is, hogy ne csak kapni akarjunk, hanem adni. Minden más Ez a megoldás csak nem egyszerű. És hogyha megéri akkor harcolunk is érte. Szeretném megköszönni a tanácssal és Michel elnök úrral a kiváló együttműködést, a bizalmat. És most nézzük, hogy a harcos szellemi hova vitt minket, európaiakat. Még nem is olyan régen mondták, hogy nincsenek semmiféle támogatások, segélyek, de most van egy megállapodás 390 milliárdot fogunk támogatás formájában eh, kiadni, plusz 360 milliárdot hitelek formájában. Igen, ez igaz, hogy a, a támogatások összegét csökkentette, eh, csökkentettük a parlament és a bizottság többet akar, de a kiinduló ponthoz képest nagyon sokat értünk el, és eh, nagyon sokat fogunk tudni kezdeni vele. Be lehet fektetni, rú, be, be lehet ruházni a pénzt, elnézést, beruházhatjuk reformokba, reformokat valósíthatunk meg a különböző országokban. És mivel európai beruházásokról van szó, az Európai Unióban éppen ezért döntő, hogy az Európai Parlament ebben kulcs szerepet kapjon. A parlament társ jogalkotó, és mint olyan ez a ház teljes beleszólási jogot kap a, lebonyolítás, a meghatározásba, leon, lebonyolításba, végrehajtásba teljes átláthatóságot biztosítunk. Készen állunk arra, hogy a prioritásokról e, párbeszédet folytassunk, a kiadásokról ugyanígy. Készen állunk arra, hogy rendszeresen tárgyaljunk a nemzeti tervekről és azok végrehajtásáról. Így közösen biztosíthatjuk azt, hogy ez az eszköz a Next Generation EU, a a jövő generációja Európai Unió ott fog hatni, ahol a legnagyobb szükség van rá. A következő generáció Európai Unió a digitális változáshoz hozzá fog tudni járulni. A források 30%-át az MFF 30%-at eh, éghajlat szempontjából lényeges projektekre fordítjuk. Meg vagyok győződve arról, hogy a Next Generation EU, a jövő generációja Európai Unió óriási ösztönző lesz a világ és Európa gazdaságának felgyorsításához. 5G, hálózatok, iparosítás, megújuló energiák, fenntartható közlekedés, energiahatékony e, épületek, csak hogy néhány példát mondjak. Így fogunk tudni fenntarthatóan modernizálni, és az éghajlatváltozás ellen is fellépni. Szükség van ezekre az ösztönzőkre, hogy ellenálló képesebbek legyünk az alapokkal azokat az ágazatokat, régiókat, á, szektorokat tudjuk majd támogatni, amelyeknek óriási lépéseket kell még megtenni. Természetesen többet szeretünk volna, mindenki több forrást szeretett volna, de most az igazságos átmeneti alappal 125 százalékkal többet, mint egy 17 milliárddal többet tudunk az átmeneti alapból erre is biztosítani. Igen, tisztelt képviselők, a nyertesei ennek az eljárásnak az, az új saját források lesznek. Mindenki elfogadta ennek a szükségességét, világosan menetrend, és a visszafizetéssel összekapcsoltuk az új saját forrásokat. Ez egy óriási történelmi lépés az Európai Unió számára. A bizottság és parlament régóta kérte ezt. Most végre eljött az ideje. A bizottság egy olyan csomagot fog az új saját forrásokról benyújtani, amelynek része lesz a digitális adó, a CO2 határadó számára egy mechanizmust fogunk kidolgozni, és ezek az eszközök összefüggnek. A CO2-nek ára kell, hogy legyen minden kulcsfontosságú ágazatban. Itt nálunk is meg kell tudni elő, akadályozni azt, hogy a CO2-t elszállítsák, elvigyék, és a gazdaságot így gyengítsék. Tisztelt képviselők, szeretnék még egy kérdésre kitérni, amely tulajdonképpen annak a lényege, hogy miről is van szó az Európai Unióban. Ezek pedig az értékeink, és ennek része a jogállamiság tiszteletben tartása. Ezek az értékek az Európai Unió alapjai, kötelezőek, kötelezőek, és az Európai Tanács világosan kötelezettséget vállalt amellett, hogy tiszteletben tartja a jogállamiságot és védi a pénzügyi érdekeinket nem csak határozottan üdvözlöm mindezt, azért, mert kiemelten fontos az, hogy, és az is, hogy a Next Generation EU-val még több forrás biztosítunk, minden eddiginél többet, de azért is, mert a bizottság most nyomon tudja követni mindezt. A 2018-as javaslatunk alapján, a jogállamiság javaslatunk alapján együtt fogunk működni a társjogalkotókkal, annak érdekében, hogy biztosítható legyen az, hogy a 2018-as javaslatunkat tovább vigyék, és ha szükséges, javítsuk. Meg kell védjük a költségvetést, és a jogállamiság tiszteletben tartása kéz a kézben együtt járó elemek. Mindent megteszünk, amit tudunk annak érdekében, hogy az európai forrásokat megvédjük, azzal is, hogy a csalás elleni harcot intenzívebbé tesszük, megfelelő ellenőrzési lehetőségekkel, ennek része egy olyan adatbázis, amelyel tudjuk, hogy ki a végső kedvezményezetje az Európai Uniós forrásoknak. Szorosan együttműködünk a parlamenttel annak érdekében, hogy ez a következő hónapokban már elindulhasson hetekben. Tisztelt képviselők, azzal kezdtem, hogy azt mondtam, hogy az Európai Tanács megállapodása fényt ad. A folyosó végén már látható a fény emiatt. A fény azonban árnyékkal jár mindig együtt. Ebben az esetben az árnyék egy nagyon karcsú, hosszú távú EU költségvetés. Sajnálatos és fájdalmas döntéseket kellett különböző programokkal kapcsolatban hozni, olyanokkal, amelyek döntőek az európai többlet érték szempontjából is. A Horizonra, az alapvető egészségügyi programokra, az InvestEU-ra gondolok. Igen, ezeket mind növeltük, de nyilvánvaló, hogy nem olyan mértékben, ahogy szerettük volna. És eh, hiszek abban, hogy a külső források eh, mérete aggasztó. Ne feledjük el, hogy az EU programok értéke messze túlmutat azonban a költségein. Igen, sikerült eh, még további csökkentéseket elkerülnünk, pedig több tagállam is akarta. De ez a több éves pénzügyi keret a keserű tabletta, amit le kell nyeljünk. És tudom, hogy ez a ház szintén ezt érzi. Nos, lépjünk vissza, egy pillanatra, és gondolkodjunk el, hogy honnan is indultunk. A költségvetés a, már eleve 70 milliárddal csökkent a, a Brexit miatt, hiszen egyel kevesebb tagállam fizet be. A jó hír az az, hogy szinte minden ponton sikerült ezt a hiányt pótolni, minden országnak emiatt többet kell befizetnie. Hogyha még a Next Generation EU-t is ide számítjuk, akkor látható, hogy milyen ö, ö, súlyos 1,8 billiárdos forrásunk van összesen, és a Next Generation EU-val a többéves pénzügyi keret több mint 50%-kal nagyobb a kiinduló helyzeti forrásoknál. Nézzenek körbe a világban, ki tudja ugyanezt elmondani magáról. Hölgyeim és uraim, itt van előttünk az a lehetőség, hogy közösen történelmi eredményeket érjünk el Európában. A válság nyomása olyan ajtókat is megnyitott, amelyek hosszú-hosszú ideje zárva voltak. A legszomorúbb eseménysor az európai közösség számára új esélyt is jelent. A pénzügyi és e- euróválság, európai válság előtt tíz évvel ezelőtt az Európai Uniót és az eurót meg tudtuk őrizni a széteséstől, de a belső ár hatalmas volt, amit fizettünk. A nemzetgazdaságok ellenkező irányban fejlődtek, a fiataloknak ott kellett hagyni otthonukat, hogy munkát keressenek, jövőt keressenek másod. Egymásra mutogatások az országok között egyre határozottabbak voltak, és ez mind ma érezhető, látható. Most azonban nagyon sok mindent másként teszünk, és azt hiszem több mindent jobban. 750 milliárd euró, melynek döntő része támogatás. Olyan csodálatos jelzés, amely a szolidaritást és a reformokra való készséget üzeni. A Next Generation EU sokkal többet jelent a pénznél. Az elmúlt válságokban a tagállamok az európai eh, intézményeket megkerülték bizalmatlanság miatt is. Ez azt jelentette, hogy csak együtt, nulla volt az együttműködés, a beleszólás, nulla volt az Európai Parlament lehetősége arra, hogy részt vegyen a kidolgozásban. Most egész más a helyzet. Most közösségi megoldást akarunk, azért, mert a bizottság aktívan kiállt emellett. Azért, hogy okos javaslatával sikerült mindent meg, mindenkit meggyőznie. A Next Generation EU-nak köszönhetően minden tagállam azonos mértékben képes arra, hogy a lakosainak, vállalatainak segítsen anélkül, hogy az állami költségvetéstől elvenné a levegőt. A Next Generation EU eh, e a közösségi módszerre épül. Ennek ellenére sikerül majd sebeket begyógyítania és minket újra összehoznia. Élünk az Európa sorsára vonatkozó felelősséggel és gyermekeink jövője vel, az esélyekkel, mégpedig közösen viseljük mindezeknek a terhét. Olyan teher ez ugyanis, amelyet közösen felelősségvállalással és büszkeséggel tudunk viselni. Éljen Európa! Vive l'Europe! Long live Europe! Köszönöm szépen, van der Leyen elnökasszony. Most pedig a politikai frakciók hozzászólói következnek, frakcióvezetők először a néppárt részéről Manfred Weber. Szaszoli elnök úr, Michel elnök úr, van der Leyen elnök asszony, tisztelt képviselőtársak. A szolidaritás haza érkezett. Ez a fő üzenete a mai napnak. Az elmúlt napok során láttuk az alternatíváját mindennek, az egoizmus, a nacionalizmus horror forgatókönyve is felvázolódtak, és nagyon örülök annak a néppárban, örülünk annak, hogy a tanács most világos üzenetet fogalmazott meg. Együtt vagyunk. A világon sehol sem tudott 27 tagállam ország ilyen egységesen felállva közös választ adni a Covid válságra, mint Európa. Köszönöm Jean-Michelnek, van der Leyen asszonynak, Angela Merkelnek és a parlament elnökének is a tárgyalásokat, a sok álmatlan éjszakát, de az eredménye végül is mindennek jó. Nagyszerű munkát végeztünk, egybetartva Európát, és a néppárt támogatja a szolidaritás szellemét, az egységesség szellemét. Örülök a megállapodásnak, e felől nincs kétség, ám nem örülök a magának az alkunak. Igen, a tanácsülésének eredménye jó, ám parlamenti demokráciában élünk, és az azt jelenti, hogy itt az eredményt az Európai Parlamentben most jóvá kell hagyni. És a parlamenti konzultáció után sosem az ugyanaz az eredmény, mint egy tanácsi input után. Hallom az érveket a folyósó beszélgetések során is, és ebből az MFF, az első MFF javaslatok a tanács asztalán már 2018-ban ott voltak úgyhogy nem mondják azt nekünk, hogy halogatjuk a dolgokat. Épp elég idejük volt, hogy elvégezzék ezt a munkát a tanács körében. Nem mi lassítottuk a folyamatot. Amit most teszünk, a konszent eljárás normális menete, amely a Lisszaboni szerződés alapján esedékes, és vannak pontok, amelyeket bírálnunk kell. Kedves Ursula, most éppen nem vagyunk még ott, hogy lenyeljük ezt a békát, amiről beszéltél, vagy ezt a keserű pirulát, az MFF kapcsán, mert hogy úgy gondoljuk, nem ad megfelelő választ a következő 7 év kihívásaira. Ehhez jövőorientáltabbá kell tennünk, és én, mint megválasztott parlamenti képviselő, a szavazóimnak adott ígéreteimhez kell tartsam magam. A néppárt azt ígérte, hogy erős, hatékony partvédelem jön létre, ezt nem tudjuk ebből a pénzből létrehozni. Azt, azt is ígértük, hogy a nagy betegségeket, mint a rákbetegséget együtt fogjuk meg, ö, leküzdeni, és most az egészségügyi költségvetésben drámai megszorítások érvényesülnek éppen a koronaválság idején. Ez hihetetlen. A néppárt azt ígért, hogy az európai innovációnak erős lökést adunk. A tanács megfogalmazta a 3%-os célt az innováció érdekében, de közben veszítünk Kínával, Ázsiával szemben, elveszítjük a jövőnket, és most a Horizon programot még megcsorbítják és azt mondtuk, Európa erős lesz a világban. Védelem, Afrika politika, szomszédok politika, mindenhol csorbítás, megszorítás, megszorítás. Európa nem a, költség, a nemzeti költségvetések persei malaca, nem engedjük az európai költségvetés, az európai pénzek renacionalizálását. A 760 millió euró 90%-a a Next Generation alapban ennek ellenére a tagállamokba közvetlenül megy majd. Ma senki sem tudja még pontosan, mire költik majd ezt a pénzt. Minden vezető úgy tért haza, hazájába, hogy szép pénzt tudhatott a zsebében, de kérdés, hogy az európai szellem érvényesül, amikor ezeket a pénzeket tényleg elküldik. Szerintem a, mindenki maga fogja eldönteni. A francia miniszter, pénzügyminiszter azt mondta, hogy szociális projektek küldik ezeket, költik ezek pénzeket máshol. Autópályákat építenek más országban, megint csak tagállamokban adót csökkentenek, hogy gazdaságot serkentsék vele. Holott a tanácsban és a parlamentben együtt ülünk, és azt mondjuk, az állampolgárok nem értik, mi a célja az európai pénzeknek, mi az ötlet, a gondolat ezek mögött. Hát, az emberek nem látják Európa hozzáadott értékét épp ezért ez az a dráma, amivel szembe kell nézzünk, ha ezeket a pénzeket nem világos európai projektben használtuk, használjuk fel, mint az elődeink tették be, de az Airbus projekttel annak idején, amit tényleges európai értéket hozott. Szerintem a tanács abban kellett volna megállapodjon, hogy tényleg, tényleg létrejön egy igazi 5G-s hálózat Európában, az európai hidrogén energiaágazat jöjjön létre, és a tagállamok erre költsék, ezekre a beruházásokra a pénzeket. Az, az állampolgárok most az európai parlamentekkel számítsanak, hogy nem adjuk fel ezeket az elveket, meg kell határozzuk, mire költik ezeket a friss pénzeket a tagállamok, és mi kell legyünk az őrzői az európai hozzáadott érték érvényesülésének. És Michel elnök, van der Leyen asszonyhoz fordulok. Ugye 5-6 európai innovációs projektet kell megcélozzunk, amely a helyreállítás alapból a tagállamok részéről megvalósítandó lesz. És végül a jogállamiságról is beszélnünk kell. Első alkalom, hogy egy kötelező jogállamiság mechanizmushoz kötjük az európai pénzek kiadását, ez pozitív, de ha a vezetők nyilatkozatait olvasom, akkor meg vagyok zavarodva. Macron azt mondja, csak a jogállamiság tiszteletben lehet a pénzeket lehívni, más meg azt mondják, nincs kapcsolat a kettő között. Ursula, legyünk világosak ebben, kell egy menetrend, egy konkrét terv arra, hogy hajtjuk végre azt a tervet, hogy nem kap senki pénzt anélkül, hogy nem tartja tiszteletben az európai szabályokat, az európai mechanizmusokat. és szeretném megköszönni még egyszer ezt az eredményt. Az Európai Tanács ülése után most kemény munka vár ránk, hogy gyors, és jó megoldások szülessenek. Használjuk fel az előttünk álló időt arra, hogy ezt az alkut valóságba öntsük. Mi a magunk részéről készen állunk erre a munkára. Köszönöm szépen. Weber elnök úrnak, most a és demokraták nevében García Pérez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, elnök úr arra kértek, hogy Royal López idézzem, ő egy ápolónő és a Covid áldozatok egy temetésén a következőket mondtam. Mindent elkövettünk, mindent megtettünk a munkánk során, és most értettük meg igazán, hogy miért választottuk ezt a szakmát. Embereket akarunk megmenteni és ápolni, bár kollégáink közül sokan emiatt haltak meg. Igenis, az emberek alapvető szükségleteinek kívántunk eleget tenni, bucsút mondtunk haldokló embereknek, akikhez már senki sem érkezett. Hallottuk az elhunytak gyermekeit a telefonon, és sok könnyet kellett feltörölnünk. Ez generációnk legsúlyosabb válsága. Ezért az Európai Unió nem hanyagolhatja el a jelenleg és a jövőbeli generációkat. Von der Leyen asszony, Michel elnök úr, az, amit önök megalkottak a tanácsban, az az európai történelem része lesz. Első alkalommal fordul elő, hogy az európai tagállamok meg tudtak állapodni a közös hitelfelvételben. Ez olyas valami, amit három hónapja el sem tudtuk volna képzelni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a mi parlamentünk javasolt ezt először. Erre büszkék lehetünk intézményként. Az egyhangú döntés hozatal meghaladása a kötvénykibocsátásban szintén mérföldkő egyéni vétók évtizedeken keresztül Európa sötétebb arcát mutatták, és a közös fellépést akadályozták. Az Európa jövőjével foglalkozó konferenciával egy olyan eszköz jutott a kezünkbe, hogy újatat válaszunk, amikor az európai projekt irányait tapogatjuk ki. Köszönöm szépen ezt. Az Európai Unió megmutatta, hogy a, tanult a 2008-as válság tanulságaiból Akkoriban bankokat mentettek meg, és az embereket hagyták az útszélén. Most viszont az emberek kerülnek a középpontba, rájuk fókuszálunk, Éppen ezért az erőnket is fókuszálni kell, hogy megteremtsük a szükséges átmenet alapjait, hogy a világ igazságosabb, digitálisabb és környezetbarátabb legyen. A demokrácia nem engedheti meg, hogy a leginkább rászorulók viseljék a válság következményeit és terheit. Ezért megfelelő menetrendre, útitervre van szükség kötelező, előírásokkal, és olyan kiadásokkal, amelyek nem korlátozzák a nemzeti hatásköröket és háztartásokat. Akkor tudjuk túlélni ezt a válságot, ha igazságos adóztatást alkalmazunk. Az nem fogadható, hogy egyes tagállamok oda rendszeré lehetővé tegyék, hogy multik sok-sok millió, millió e- eurót spóroljanak meg a jóléti rendszerek kárára a vírus nem áll meg. A parlamentnek gondoskodnia kell arról, hogy az újjáépítés a lehető leggyorsabban működjön. Itt a parlament a tanácssal egyenrangú félként fog tárgyalni. Ez érinti az újjáépítési alapot is, és a többéves pénzügyi keretet egyaránt. Látjuk, hogy történelmi ez az újjáépítési terv, de annyira optimisták azért nem vagyunk, ami a több éves pénzügyi keretet illeti a következő időszakra. A szociáldemokrataként nem fogadjuk el a csökkentéseket a hosszú távú célok esetében. Éppen most van erre szükség stratégiai ö, autonómiára van szükség, és a tagállamok közötti különbségeket kell közelíteni, megszüntetni. És igyekszünk programokat erősíteni, a Horizont 2020 az InvestEU-t, a Live, az Erasmus, a Digital Europe és egyebek. Ezekkel nem lehet takarékoskodni, és a humanitárius segítségnyújtást sem hanyagulhatjuk el. Az újjáépítési terv nem történhet azok kárára, akikre a legnagyobb, akiknek a legnagyobb szükségük van ránk Európán belüli szolidaritásra is szükség van, és Európán kívülire is. Minden nemű olyan javaslattal szembe megyünk, amely megkérdőjelezi a jogállamiságot, hiszen mi ezt építettük fel. Az Európai Unió alapjogait kötelező jelleggel kell megőrizni. A szocialisták ezt tudják. Azon kormányok nem kaphatnak egyetlen eurót sem, amelyek a jogállamiságot és az Európai Unió alapvető értékeit nem tartják tiszteletben kedves kollégák, eh, elvtársak, hogyha a politika nem az emberek szolgálatában áll, akkor megszűnik a bizalom is. Az emberek nem fognak bízni már. Éppen ezért itt az ideje annak, hogy a politikát nagybetűvel írjuk, ahol kötelezettséget vállalunk, és utána képesek vagyunk arra, hogy az egyes érdekeket, az egyéni érdekeket háttérbe szorítsuk a közös érdekekkel szemben. A szociális hálóban tegnap valaki azt mondta nekem tegnap, hogy bízom abban, hogy egy új Európa jöhet létre. E, igenis, vállal Vállaljunk kötelezettséget Európa mellett, a polgárok mellett. Egy új Európára, egy jobb Európára van szükség. Köszönöm szépen. A Renew frakció nevében Dacsen Csolos szólalhat. Elnök úr, elnök asszony, tisztelt tanácselnök úr, először is Jean Michelnek szeretném megköszönni szívből, és gratulálni neki, hogy sikerült kompromisszumot elérnie, hogy bizalomra épülő viszonyt fog a parlamenttel tartani, ez nagyon fontos és szükséges. Európa néhány hét múlva olyan szolidaritást mutatott, amely még példanélkül álló. Közösen fogunk az egyik legsúlyosabb váltásság leküzdésére forrásokat felvenni április-május óta. Egy szlogen is vált ebből, hogy ezt akartuk, és ez így valóra vált. Ez történelmi dimenzióval rendelkező cselekedet, de nem szabad összehasonlítani azonban ezt a dimenziót azzal, amit mi Európában akarunk. A tanács az európai alapot arra akarja használni, hogy a közösségi programok helyett több nemzeti programot finanszírozon. Ez nemzeti érdek, de nem szabad, hogy aláássa az igazi összeurópai beruházási stratégia kidolgozását. Közösen vettünk fel hiteleket, aminek csak akkor van értelme, hogyha ezzel valódi európai projekteket tudunk finanszírozni, és ez ennek a parlamentnek a feladata, hogy ezt biztosítsa. A nemzeti programokba az európai prioritásokat kell felvenni, beépíteni, és az Európai Parlamentnek e lehetőséget kell arra kapnia, hogy ezt ellenőrizhesse egység kell e tekintetben is. Egy olyan többéves pénzügyi e, keretre van szükség, amely a jövő szakterületeit finanszírozza Erasmus, kutatás, egészség, támogatás válságidőkben és egy sor egyéb, amit természetesen a válság idején is újra meg újra láttunk. Nem szabad azonban, hogy a, a tagállamok ezekből engedjenek. A saját forrásokra ugyanez vonatkozik. Komolytalan lenne hogy felveszünk ilyen hiteleket akkor, amikor nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk visszafizetni. Az intézményközi egyetértés elengedhetetlen. Csak így tudjuk biztosítani azt, hogy a visszafizetés előtt új, a visszafizetés előtt saját forrásokra van szükség. Ez elengedhetetlen elem. Mielőtt még a visszafizetés elindulna csak akkor, ha a csomagban garanti, garantálni lehet azt arra, hogy a források juttatását a jogállamisággal, jogállamiság tiszteletben tartásával fogjuk összekötni. Csak így lehet a forrásokat biztosítani. Világos szabályokra van szükség. Nem Magyarország, Lengyelország vagy bármi ellen szólnak ezek a szabályok, nem. Egyszerűen azt akarjuk csak elérni, hogy az európai forrásokat ne politikusokat finanszírozzuk, olyanokat ráadásul, akik lábbal tiporják nap mint nap az alapértékeinket. Elnök úr, az Európai Tanács most határozottan bizonyította azt, hogy az európai projekt nem csak a nemzeti érdekek összege, mindenki saját zászlaja alatt vonulna benne, nem, óriási kihívásokat vállaltunk, és osztjuk a, a sikertelenségeket is, de az európaiak érdekét kell minden eh, előtt eh, eh, tiszteletben tartani annak érdekében, hogy, hogy életük megfelelő legyen. Köszönöm szépen, Csolos úr. Most pedig az ID nevében Nikolász Bének adom meg a szót. Euh, Történelmi nap ez Európa számára, mondotta a francia elnök Emmanuel Macron. De hát ez nem fedi el azt a tényt, hogy nagyon súlyos problémák érzékelhetőek a politikai spektrum egészében, minden szinten. Sajnálatos, hogy ilyen nehéz előrelépni. 48 óra kellett ahhoz, hogy valamiképpen összeállítsanak egy megállapodás a parlament pedig egy statisztikai, illetve mellékszereplővé vált, idő kell ahhoz, hogy a parlament véleményt formáljon, ez megfelelő teret és időt kell hagyni, hogy ne szoruljunk, ne legyünk csak statisztái ennek. a szerepkörnek, és azt is látni kell, hogy az egészségügyi válság idején európai intézmények nem tudtak megfelelő választ adni a szabad nemzetek együttműködése kell legyen a cél, véget kell vetni a bürokráciának. Európa, az európai intézmények nem tudtak megfelelő válaszokat adni, gyorsabban kell cselekednünk, többet lehet tenni, előre kell menekülnünk, és nem tanulnunk kell a hibáinktól. Enélkül nem lehet. Az intézmények nem voltak jelen a válság idején, nem tudtak koordinálni megfelelően a tagállamok között, és most úgy csinálunk, mintha mindezt nem történt volna meg, és hogy a ö, megállapodás kiutat jelentene, a helyreállásnak a lehetőségét hordozná. A 90 órás ülés után kiderült, hogy a nemzeti érdekek érvényesülnek itt, és igen Macron úr, igen Merkel asszony, nagyon sok bejelentés született, nagyon sok ígéret hangzott el, bejelentés, de látni kell, hogy végső soron a nemzeti érdekek érvényesülnek, és nagyon sok program, mint az Erasmus vagy oktatási programok pedig csorbítást szenvedtek, megint csak hátralépés született egy centralizált európai föderális állam irányába, a, részben azzal is, hogy az adóságokat közösségivé teszik. Kérdés, hogy jó az embereknek az egyes tagállamokon belül jobban meg lehet szervezni a válaszokat, a pénzeket úgy kéne elkölteni, ahogy az leginkább szükséges, nem központilag kell erről eldönteni. A keserű pirul, amit le kell nyelnünk, az a bizottság miatt keserű a tagállamoknak ö, maguknak kell dönteniük, az európai adókivetése pedig ismét egy negatív lépés, abszolút hipotetikus ennek még a felvázolása is. A nettó befizetők nem lesznek hajlandóak újabb terheket vállalni. Franciaországban 40 milliárdot várnak ettől, ám a következő hat év költségvetése nem tesz lehetővé ilyen várakozásokat. Macron elnök egy olyan alkut ö, hozott tető alá, amely többek között a saját nemzetének érdekeit sem tükrözi. A, az emberek alapérdekei ellen döntött az Európai Unió, és annak intézményei a nem megfelelő alapokon állnak. Filip Lambert úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mark Rutte holland liberális Sebastian Kurz, kereszténydemokrata Ausztriából, Stefan Löwén és Matt Kritz, Dán, Finn, svéd szocialisták. Ők a legtakarékosabbak, én őket fösvénynek nevezném. Ők az Európai Unióban egy pénzszivattyút látnak, ahol az ő országék mindig feltölthetik magukat. Egy sosem látott válság, és itt ők azt mondják, hogy az EU legyen a pénzpiacok és a tagállamok közötti közvetítő, egy köztes piac. Hogyha őszinték lennének, akkor a fösvények elmagyaráznák a polgáraiknak, hogy mennyit profitáltak és profitálnak az európai integrációból. Igazságos lenne, hogyha az EU költségvetés eleget tenne ezeknek az előnyöknek. Azonban ők nagyon cinikusak, ők csak kimazsoláznák az egységes piac előnyeit. Orbán Viktor, magyar kereszténydemokrata, vagy Moravjecki, lengyel konzervatív, gyakran illiberálisnak nevezik őket, én pseudodemokratának nevezném őket inkább. Egy európai pénzszivattyút látnak ők a saját oligarcháik, illetve saját maguk érdekében. Ha őszinték lennének, akkor elmagyaráznak a saját polgáraiknak, hogy mennyit profitálnak az országaik az európai integrációból, és mennyit fog fognak profitálni ebből. A kötelezettségek betartása, amiket vállaltak a csatlakozás során, ide tartozik a jogállamiság is. Ez a szolidaritásnak egy ellentételezése. Ők megint csak kizsamazsoláznák azt, amit szükségesnek tartanak, amit jónak tartanak maguknak. Azonban látni kell, hogy a nagy része a politikusnak felismerte a nehézséget, és több mint 200 ezer ember halt meg a járvány során, illetőleg az Európán belüli egyenlőtlenségek még súlyosabbak lettek. Egy olyan időszakban ért el bennünket a járvány, amikor eleve nagy kihívásokkal szembesültünk a klímát tekintve, illetőleg a Kína, Xi Jinping Kínája, vagy Trump Egyesült Államoka, vagy Putyin Oroszországa, Erdogan Törökországa óriási kihívást jelentenek. Nekünk sikra kell szállni a demokrácia és a jogállamiság mellett. A 27 tagállamnak kötelessége, hogy megállapodjon és egyhangon szólaljon meg az e- szélsőségesekkel szemben. Nem tehetjük ki magunkat az ő hangulataiknak. A haladás ilyen szempontból nem elegendő sem mértékét tekintve, sem pedig azt figyelembe véve, hogy éppen a legsokat ígérő programokat csökkentették. Az igények még sose voltak akkorák, mint most. Ennek ellenére az európai költségvetést csökkentették, mint például a zöld díl területén, csak hogy példát mondjak, a vidékfejlesztési alap lényeges csökkentés áldozatává vált. Vagyis szembesülhetünk a járvány egy második hullámával is. Ennek ellenére az európai kutatásból vontak el jelentős pénzeket, a fösvények pedig még inkább hozzájárulnak ehhez, mint korábban gondoltuk volna. Az európai költségvetés 30%-a a klímaváltozással szemben kerül felhasználásra, viszont vigyázzunk, mert nincs megfelelő kontrollmechanizmus. Fennáll a veszélye annak, hogy az egész egy patyomkin falu lesz és elnök úr, alaposan követtem a vitát a jogállamiság kapcsán is, ez túlságosan képlékeny, bizonytalan, semmi garancia nincs arra, hogy ezt végrehajtják. Ennek ellenére el kell, hogy mondjam, Charles Michel és Angela Merkel fellépésének köszönhetően sikerült egy pontban megőrizni a célokat. Végre lesz egy közös hitelfelvétel az Európai Unió részéről. Az intézmények szerepe nem egészen világos a jövőben sem Nos, igenis, el kell érnünk, B úr, hogy az Európai Unió adókat vessen ki, saját jövedelmekre tegyen szert, bevételekre tegyen szert. Vonatkozik ez a multikra, fontos területeken, például a digitális területen, vagy a, klíma, a klímának ártó fellépéseket is meg kell adóztatnunk. Ennélkül egy olyan prototípus alakul ki, amely korlátozott, amely nem képes kezelni a feladatokat, és az európai költségvetés számos septől vérez nem. Az elmúlt manő- napok manővereit figyelembe véve fontos az, hogy a terv végrehajtása tényleg úgy történjen, ahogyan ezt eltervezték. Az Európai Parlament megfelelő költségvetési tervként, ellenőrzőként fog fellépni. Mi a kollégák készek vagyunk arra, hogy tárgyalásokat kezdjünk annak érdekében, hogy jön, létrejön az a megállapodás, amely biztosítja a mértéket és a feltételességet is. Az egyetlen iránytű itt az kell, hogy legyen, hogy a közös európai érdekeket szolgáljuk. Elnök úr, ezzel befejezem, és megint csak a fősfényekhez fordulok, hogy erősítsük a demokráciát. Az ő fellépéseikkel viszont az európai pénzszivattyút erősítik, és a Szovjetunióra emlékeztetnek. Nap mint nap a nacionalizmus mérgét injekciózzák be a polgáraiknak. Ez már egyszer megtörtént, nem szeretnék még egyszer részt venni ebben. Ahelyett, hogy visszafordulunk, mi európaiak még inkább elkötelezettek kell, hogy legyünk az összefogásban, és biztosítsuk az emberhez méltó életet ugyanis csak együtt vagyunk képesek arra, hogy megmutassuk azt az utat, amely a 21. századon viszált bennünket. Ez egy harc, amit nem adunk fel. Prima di continuare la discussione, devo procedere all'apertura del primo turno di votazioni, procederemo alle votazioni. Most pedig meg, megnyitjuk majd az első kört, amikor az állásfoglalás tervezetről fogunk szavazni. 10 órakor, 10 óra 30-kor lesz ez a szavazási forduló, 11.45-kor pedig folytatjuk. Abban a módszertamban, ahogy korábban, tehát még egyszer mondom, most megnyitjuk majd a szavazást, 11.45-ig lehet leadni a szavazokat. Most pedig Zile úr a konzervatív frakció nevében kapja meg a szót. Köszönöm. Mikrofon tegyen szíves tisztelt elnökök, bizottsági tanács elnökök. Az Európai Tanács előtt a konzervatív frakciónak világos üzenete volt, ideje lépni. Több nap kellett hozzá, hogy a tanács megtegye ezt, nem voltak ezek könnyű döntések, sok napi tárgyalás előtt komoly kompromisszumok, készséget és rugalmasságot kívánt az eredmény, de tiszteletben tartotta az eredmény a nemzetállamok érdekeit, észszerű alkú született, és mindenképpen, ahogy Manfred Weber is mondta, valahogy sikerült előrelépni. Vannak azonban a házban olyanok, akik nem értenek egyet mindennel. A, az állampolgárok elsősorban a nemzeti kormányoktól vártak segítséget a pandémia alatt is, és már szolidaritással egyetértünk, a nemzeti kormányokat kell helybe, helyzetbe hozni, hogy a konkrét közvetlen segítséget megadják az állampolgároknak. A tagállamok, mikor eldöntik azokat az intézkedéseket, amelyekkel igyekeztek megmenteni a polgárokat, a kormányok persze a szolidaritás figyelembevételével, megfelelő felügyelet mellett kell felhasználják ezeket a forrásokat, hogy a reményt, a munkahelyeket, a jövedelmet visszahozzák az állampolgárok számára, és bár a maratoni csúcs konklúziói nem jelentik az út végét, mi a frakcióban konkrét feladatokat látunk, amelyeket meg kell oldani. Az alapok nem azonnal válnak elérhetővé azoknak az országoknak és közösségeknek, amelyeket leginkább sújtott a válság. Ezek az alapok 12 hónap után vagy az követően lesznek elérhetőek, a, miután a legsötétebb időszaka lezárult a válságnak több tagállamban. Ez komoly késedelem szerintünk, és ez nem elégítik meg az állampolgárokat. Egyetértünk az, hogy javítani kell a helyzeten konstruktív módon véglegesítve a megállapodást a lehető leghamarabb. Vannak azonban még mindig megoldandó kérdések az MFF egyes területein, különösen ahol lehet javítani sajnáljuk. A mezőgazdasági, a regionális fejlesztési megszorításokat, a gazdasági fejlesztéstől elvett forrásokat és más fontos célok csorbítását. A digitális agenda, a versenyképes belső piac erősítése, a foglalkoztatás és a geopolitikai feladatokra szánt források csorbítása azt kockáztatja, hogy a versenytársaink leelőznek minket a globális szintéren, és végül el kell kezdenünk az MFF tárgyában a tárgyalásokat, ahol világos kell legyen a parlament szerepköre. Nem lesz egyszerű ez, meg vagyunk osztva tagállami szinten is, politikai nézetek szerint is itt a parlamentben, de nem szabad késleltetnünk a folyamatot, a lehető legjobbat kell kihozni ebből az alkuból a körülményeknek megfelelően. Köszönöm szépen. A GUEN nevében Sildemán elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! von der Leyen asszony és Michel úr talán nem lepődnek meg, de nem igazán tudom lelkesedéssel támogatni dicsérő szavaikat. A tagállamok hosszú húzavona után végre megállapodtak egy újjáépítési alapban, közös adósságvállalással, amit a bizottság is elfogadott, eddig jó. Európa ezen a, szolidaritá- a, a szolidaritásnak erre a nagyon szerény jelére hosszú ideig kellett, hogy várjon. Világos az EU átfogó választ kell, hogy adjon a koronaválságra, a szociális, gazdaság és helyre, társadalmi gazdasági helyre állításra, a digitális gazdasági átalakulás párhuzamosan az egész kontinensen. Hogyha a tanács eredményét most nem tudjuk megfelelően felmérni, akkor baj van, ugyanis ez egy csalódásra adó, okot adó eredmény a gazdasági növekedéshez az európai GDP 10%-át nem elegendő felhasználni, további megtakarításokra, további adóságokra támaszkodik, és ez, ez kontraproduktív. Egy olyan hozzáállás ez, amely az új európai projekt kialakulását jelenthette volna ezen a, a a tanácsülésen a nemzetállami egoizmusok miatt nem sikerült. Ez dominált ugyanis. A, emiatt van az is, hogy nem lehet a határozott jogállamisági mechanizmus elfogadása. A, a nő és férfi, nők férfiak egyenjogúsága, a szakszervezeti szervezettség, ezek nem olyan értékek, amelyek néhány milliárdért cserébe feladhatunk. Nem, ezek a demokráciának a szilárd alapjai. Az adóság visszafizetése a saját saját forrásokból, ez jó ötlet von der Leyen asszonytól, de az, hogy mikor és konkrétan hogyan, ha ez nincs meg, akkor igazából nem megvalósítható. Ez a, a becsült értékben 300 millió bevétele 130 éves visszafizetést jelent. Az adófizetési szolidaritás azt is jelenti, hogy mintegy 8 milliárdos digitális adó befizetésével, a pénzügyi tranzakcióval, amely 700, amelyet szembe helyezünk a 750 milliárdossal és a szupergazdag vállalatok és személyek vagyonadójával lehetne hozzájárulni, kellene hozzájárulni ahhoz, hogy a, a további saját bevételek ezeket erősítsük, von der Leyen asszony. Hollandia vezetése mellett el kell fogadni, hogy az európai adóoázisokat, paradicsomokat végre bevá- bezárjuk. Nem szabad a házban gyakran megfogalmazott követeléseket elutasítani. Több beruházásra van a jövő számára, de nem hiteles, ha ott takarékoskodunk, például a digitalizáció, az igazságos átmenet, az egészségügy, és ezzel párhuzamosan a, a fegyverekbe, a katonai költségek növelésébe pedig megfelelő forrásokat biztosítanak. Ez elfogadhatatlan és nem hiteles. Változtatni kell rajta. Köszönöm szépen. Köszönöm Sirdevan elnök úrnak. Giarusso kap egy percet a függetlenek nevében. oggi per tutti i cittadini europei una giornata. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ez egy történelmi nap az Európai polgárok számára fontos változásokat láthatunk, olyan lépések ezek, amelyekre évtizedek óta vártunk helyenként. Olaszként és európaiként minden esetre Giuseppe Conte-nek szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért, illetőleg az öt csillagot képviselő kollégákat. Világosá kell tenni, hogy vége a megszorítások politikájának, ami oda vezetett, hogy elszegényedtek az emberek, hogy diszkrimináció alakult ki a különböző országok között, polgárai között. Új fejezetet kell nyitnunk ebben, és a programokat nem szabad tovább csökkenteni. Nem csak a Covid-ra szabad hivatkozni, itt Európa számára egy példaértékű dolgot kell elindítanunk. Megfelelő szolidaritásra van szükség, autentikus növekedésre, és emellett kell síkra szállnunk, és ha azt akarjuk, hogy a mai ígéreteket betartsuk, akkor nem fordulhatunk hátra. Igen, úgy gondolom, hogy eleget kell tennünk. Szolidatás nélkül nincs Európa. Köszönöm szépen, Murezán úr. Parancsoljon, Siegfried Murezán. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. A mikrofon azt akarta, hogy háromszor megköszönjem, megteszem. Van der Leyen azt, hogy Michel úr, üdvözöljük a helyreállítás alapban született megállapodás. Az Európai Parlament üzenete világos, üdvözöljük a nagyra törő támogatást amely 750 milliárd euróban testesül meg, amely segíti azokat az embereket, akikre, meg a vállalatokat segíti az embereket, meg a régiókat, amelyeket a vírus sújtott. Nagyon fontos most, hogy helyre tegyük a dolgokat, hogy a pénzt úgy használjuk fel, hogy modernizáljuk, fejlesszük az Európai Uniót tovább, tehát minél többet költünk, költünk annál jobban kell ellenőrizni. A parlamenti ellenőrzés, felülvizsgálat az Európai Parlament részéről rendkívül fontos a 7 év költségvetését illetően tegyük a dolgokat, mert az Európai Unió költségvetése a korona utáni időszakra is, ez velünk marad majd ez a költségvetés, ezért nagy kell olyan, amely képes teljesíteni az ígéreteket, amelyeket tettünk. A tanácsban 27 állam és kormányfő harcolt 27 nemzeti perspektív alapján most a parlament az európai perspektíváért kell harcoljon. Meghallgattuk a tanácsot, most eljött ide, hogy a tanács hallgasson meg bennünket, az európai parlamentet. Mik a követeléseink, mit akarunk? Több fiatalt akarunk, hogy többet utazhassanak, többet tanulhassanak, jobban megismerjék más országokat, az Európai Uniót, az európai életmódot, az, hogy lehet más és más országban élni az Európai Unióban egységesen. Nagyobb költségvetés kell az Erasmusnak több kórházat akarunk építeni, a működő kórházakat modernizálni szeretnénk. Ehhez pedig egészségügyi programra van szükség, amely elég ambiciózus, és kutatni kell többet ehhez a kutatási programokat kell fejleszteni. Nem szabad senkit lehagyni, a gazdasági átalakulásban ehhez kell az igazságos átalakulási alap izmosítása. Az Európai Unió költségvetését tehát ennek alapján kell meghatározni a következő hétre. Fender Lion asszony azt mondta, a költségvetés egy keserű pirul, amit le kell nyelni. Hát nem akarjuk lenyelni ebben a formában, változtatni kell rajta. Gyorsan kezdjük el a tárgyalásokat, zárjuk le ezeket mielőbb, szavazzunk mielőbb, mert Fendelein asszony, ön is volt miniszter, Michel úr volt miniszterelnök, jól tudják, hogy a végén a költségvetés mindig a parlament kell jóvá hagyja. Itt is ez a helyzet. Kezdjük el gyorsan a tárgyalásokat, küldjük üzenetet az állampolgárok felé, hogy nagyra törő költségvetésért harcolunk. Köszönjük szépen, Simon a fején két percben. Köszönöm szépen. Végre az Európai Tanács is megértettem, mire van szükség. Európai válaszról beszélhetünk, amit a gazdasági és szociális válságra adunk. A Covid-ot követően. Itt egy közös európai fellépésről van szó, közös hitelről van szó, hogy fel tudjuk pörgetni a gazdaságunkat. A szolidaritás Európára győzött. Akik most azt mondják, hogy Európa elveszett, Európa haszontala volt, azok most a rövidebbet húzták. És sokan igyekeztek nemzeti határok mögé húzódni, így megoldani a problémákat, mint hogyha ez lenne a mentő ötlet. Aztán megjelent a koronavírus, rengeteg szenvedéssel, sok kak nagyon súlyos csapással volt, akik meg is haltak. Megállapíthattuk tehát, hogy egyedül sérülékenyek vagyunk. Azt is megtanultuk, hogy nem tudunk a válságból nyerni semmit, hogyha nem csatlakozunk az európai projekthez. Ezért Michel elnök úr további lépéseket kell tenni ebbe az irányba. Közösen mindenkinek, hogyha az újjáépítés a előrefelé mutató dolog, akkor a többi pénzügyi keretről azt kell, hogy mondjam, nem kielégítő. Ezt tovább kell fejleszteni. Persze elegendő forrásra van szükség, hogy felpörgessük a gazdaságot, a növekedést. Szükség van egy növekedési terv, modernizálni kell a gazdaságokat. A parlamentnek ehhez hozzá kell járulnia, hoz, tudnia járulnia. E, szükség van egy ellenőrzési kompetenciára és megfelelő alapokra, hiszen itt tudunk alkalmazkodni a jövő feladataihoz. Beszélhetünk például a zöld dílről is, hogyha az jövő generációhoz akarunk fordulni, hiszen ez a neve ennek az új tervnek, akkor nem fogadhatjuk el, hogy olyan programok, mint a Horizon 2020, vagy az Erasmus, vagy Health for Europe, vagy egyéb programok lényeges csökkentés áldozataival váljanak, és nem tudjuk elfogadni azt sem, hogy az európai forrásokat kifizessék azoknak is, akik nem tartják be az európai értékeket nem lehet mások pénzét felhasználni arra, hogy alássák a jogállamiságot. Egy lépést tettünk előrefelé, de még többet tehetünk. Az európai polgárok nagy reménnyel tekintenek újra Európára. Ragadjuk meg az alkalmat. Kösz, köszönöm szépen, Garikán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Sikerült a házban, a tanácsban, a bizottságban mindannyian úgy véljük, hogy ambiciózus a kompromisszum. Erre van szükség, hogyha a válságot meg akarjuk oldani. Májusban már megmutattuk azt, hogy igenis lehetséges a közös európai gondolkozás. Európa elvégezte a feladatát, és most nekünk, Spany- Spanyolország is megtette, de mindenkinek ugyanígy kell eljárnia. Vannak akik úgy tesznek, mint hogyha megnyertük volna a harcot, pedig nagyon hosszú út áll még előttünk. A, a források megvannak, de még semmit nem értünk el velük. A problémák megoldása érdekében hosszú út elején állunk, és fel kell tudjuk használni ezt a lehetőséget, ezt az utat arra, hogy a tagállamok számára megvalósítsuk a szükséges változásokat. Semmi sem magától értetődő. Még a több milliós eurós adósság sem, amit vállunkon kell tudjunk vinni. Ezért a forrásokat fel kell tudni megfelelően használni. Csak, arra a cégre, célra, csak erre a célra szabad ezeket a forrásokat átadni. Európában, minden tagállamban világossá kell tenni, hogy a reformok a szükséges reformok és az ehhez szükséges intézményeknek most kell megszületnie, most kell megvalósítani, megragadni a lehetőséget, hogy Európa minden állampolgára lehetőséget kapjon abban, hogy környezetbarát társadalomban szabadon éljen, amely értékeli a tudást és az emberek jólétét tartja a legfontosabbnak. Európában a válságot igazságosan kell megoldani, biztosítani azt, hogy az átfogó európai intézmények észszerűen végezzék a munkájukat. Köszönöm szépen. Kompanoszi úr, másfél percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt lehetünk ma. Nos, ez a vita nagyon fontos, de mindenféle előítélet nélkül hadd mondjam el, hogy ezekben az érze, években az európai intézmények komplex szabályokat hoztak, tulajdonképpen az állampolgárok számára érthetetlenek. A szabályok Európában persze a COVID előtt is, de különösen most nagyon fontosak, de nem változnak. Nem akarok önkritikát gyakorolni persze most, de mégis súlyos a probléma. Világos, ahogy sokan elmondták, a, a tanács megállapodása a gazdasági értelemben fontos, és a kedvezményezettek, mint az én országom is nyilvánvalóan fontos, de nem tudjuk, hogy milyen forrásokból fogjuk ezeket finanszírozni, ezeket a forrásokat, és az emberek aggódnak emiatt, mert fontosnak tartják azt is, hogy milyen lesz a visszafizetési módszer. Ez másik oldalon viszont azt is tudjuk, hogy a bizottság ajánlásai még az állampolgárok számára. Az egészség, a, szo- a szociális szolgáltatások nagyon fontos, hogy Európában és Olaszországban, jelen, mint Olaszországban is jelentős a, a, a Kínában az Európán kívüli gyártatás. Nos, e, van egy hipotézis a másiktól Lisbon, Lisszabonon át egészen a mai napig úgy tűnik, mintha most fölöslegesé válnának. A válság olyan súlyos volt, hogy megoldást kell találni ezekre a kihelyezett szolgáltatásokra, gazdaságokra is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két és fél. Köszönöm két és fél percben, Andriesen úr. Az Európai Unió... Az Európai Unió történeti... Első alkalommal reagálunk egy gazdasági válságra közösen. Zöldként üdvözöljük ezt, és ez egy bölcs dolog szerintem, hogyha a gazdasági válságból sikeresen akarunk kilépni, akkor egy európai gazdasági és valuta unióra van szükség. Ez a lépés viszont magas árat követelt. Mi azt mondanak, hogy túl magasat. Michel úr az EU költségvetést feláldozta az egyességértnél, mivel 1,8 billió eurót európai jelleg helyett nemzeti szinten költik majd el. 2024-ben rendkívül alacsony lesz az EU költségvetés. Az egyetlen cél az volt, hogy magas ribétekkel megnyerje kizárja magának a takarékos államokat. Emberek, fiatal emberek, az Erasmus, azok, akik az elszenvedői ennek a költségvetési döntésnek. Ők fogják a számlát fizetni a ribétekért, amiket arrogáns államfők értek el most magyarázzák el, hogy miért éppen az egészségügyi programot akarják csökkenteni most a járvány a válság idején. Ennek nincs értelme így a 30%-os klíma befektetés helyes irányba tett lépés, de itt sokan a parlamentben ö, ö, többet szeretünk volna elérni, de hogyha a párizsi megállapodást akarjuk tartani, akkor többre van szükség klímavédelemben, biodiverzitásban, biztosítanunk látnunk kell, hogy egyetlen EU projekt sem ö, kerüljön olyan helyzetbe, hogy nem felel meg a Párizsi megállapodásnak. Nem szabad a foszilis energiát támogatni, mert az koszos. És Michel elnök úr a jogállamiság területén ez a bekezdés, amit ott rögzítettek ezen a területen, ez Viktor, Orbán Viktor és más kormányfők számára egy tárgyalási alap akar csak lenni. A demokráciai jogállamiság magától értetődő dolog kell, hogy legyen. Mi nem vagyunk kifizető automata. Orbán Viktor számára és mások számára is lehetővé tették, hogy blokkolják ezt az intézkedést a jövőben. Itt az Európai Parlament kell kemény, kemény fellépésével számolhat a következő hetekben. Az Európai Parlament nem a közönség része, mi komolyan vesszük a feladatunkat költségvetési szervként, és egyességet akarunk, de keményen fogunk tárgyalni, ugyanis egy költségvetés ilyen mértékben és ilyen ö, keretek között nem el fog. Köszönöm másfél percben. Fannat Overtfeld úr kapszót. Köszönöm az Európai Tanács megállapodásra jutott, erre volt is szükség, mert az európai intézmények nem tudnak függőben maradni a pandémia idején sem, azt követően sem, és annak a gazdasági társadalmi hakításait orvosolniuk kell. Ugyanakkor azt is látni, hogy a gazdaságaink gyorsan tapra kell álljanak, ehhez meg kell adni a segítséget, ugyanakkor vannak problémák is. Az egyik a feltételrendszer, amely kapcsolatban egy vészféket is megfogalmaztunk ugyan, de nem világos, hogyan fog ez működni, és egyáltalán működni fog-e, és mi történik akkor, hogyha elakad ezen a szinten a rendszer. A másik nem világos pont a kifizetések feltételei. Szeretném, ha lennének bizonyos feltételek, és lennének bizonyos körvonalai ennek, de ez hogy fog működni, és a 750 milliárdos óriási összeg miképpen kerül végrehajtásra, az nem világos most, és nem is nagyon látom garantáltnak a jövőben. Itt komoly vitákra lesz még szükség. Aztán vannak kérdéseim arról is, hogy, a, hogy ki határozza meg a munkanélküliség kellő szintjét, amelyre lépni lehet. Egyetértek azonban azzal, hogy meghatároztuk a hétvegy költségvetést, ám az innovatív és kutatási programok megcsorbítása nem elfogadható, hiszen a gazdaságok jövője ezen áll vagy bukik. Köszönöm. Thank you for... Köszönöm. Két percben Guzmáó úr kapja meg a szót. Obrigado, Presidente. A emissão de dívida europeia conjunta... Köszönöm szépen. Egy európai ö, közös hitelfelvétel példátlan és nagyon fontos lépés Ugyanakkor addig, amíg nem lesznek saját forrásaink, nem tudunk előrelépni. Addig csak a jövőbeli költségvetéseket költjük el most, és eladósodunk. Ezzel nem lehet kiszúrni az állampolgárok szemét, és a makrogazdasági feltételrendszer kondicionálatás gyakorlatához lépünk vissza, amely a pénzügyi válság idején katasztrofális eredményeket hozott az egyes tagállamok, az állampolgárok és az európai projekt szintjén is. Mindenek a célok elérésének ára az volt, hogy kisebb költségvetés született, amely kevésbé egyenlő és kevésbé szolidáris helyé tették az Európai Uniót. És a, ennek, főleg annak a négy tagállamnak tudható be, amelyek a szűkmarkúnak nevezik magukat, a, a szűkmarkú négyek, amelyek mindenképpen vissza akarják az európai költségvetési szabályok révén mindenképpen csökkenteni szeretnék a hozzájárulásokat, és a követeléseket elfogadták a megállapodás érdekében a többiek. Ez nem helyén való. Ez alása majd a belső piac egységét, egységességét és szabályos működését, mert látható, hogy tíz éve már a makrogazdasági feltételeket folyamatosan megsértik, és a Hollandia teszi ezt. Be kell tehát látnunk, meg kell értenünk, hogy az Európai Parlament mit követel, látniuk kell, hogy a parlament nem fogadja el a költségvetés jelenlegi formájában, nem engedjük meg, hogy az egyenlőség sérüljön az Európai Unióban, és a leggazdagabb országok saját maguknak jutatott rabatjait, visszajuttatásait nem fogadjuk el. Minden politikai frakció kiáll majd emellett, nem fogadjuk el, hogy az Európai Unió kevésbé egyenlő hely legyen. Much. Köszönöm szépen. A megállapodás reményre ad okot. Vannak súlyos problémák, de tovább kell haladnunk. Az Európai Unió elfogadta ezt a tervet. A forrásokat hatékonyan kell elosztani federális keretek között, és ezt a pénzt a sok millió ember teremti meg, mobilizációra van szükség, egy kiváló munka eredményeként, és az EU szolidaritása alapján kívánjuk elkölteni. Sose felejtsük ezt el. Egy talpraállási lehetőség nyílt meg előttünk. Óriási energiákat lehet fordítani a demokrácia és a jogállamiság erősítése érdekében. Főleg mostanában, amikor a demokrácia drámai helyzetbe került, és az emberi jogok területén súlyos hiányosokat tarhatunk fel. Láthatjuk, hogy a, aki sok pénzt kap, annak biztosítania kell a, a, azt is, hogy a nemzeti kisebbségek előtt élvező Spanyolország sok milliót kap, és, és azt kell, hogy látsuk, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának ajánlásait közben elutasíthatják. Lehet demokrácia nélkül gazdasági sikert elérni. Igen, Kínában láttuk, de hogyha arra gondolunk, hogy Európában is ez megtörténhet, ez rémálom, és ezt ne tegyük lehetővé. For two minutes. Két percben. Langen asszony. Köszönöm szépen. Négy nap és négy éjszaka után, amiről Michel elnök úr mondott, valóban olyan volt, mint a jó, a rossz és a csúf. A jó az az, hogy megvan a megállapodás, nem csak a támogatásokról és a a hitelfelvételről, de a koronaválaszra adott válság és a gazdasági kilábalási tervek. De a válságon még nem vagyunk túl, úgyhogy szeretném elmondani, hogy azok, akik itt vannak, nehogy úgy gondolják, hogy mi nem tartjuk magunkat a szabályokhoz, nem, üzenjük innen is, hogy tartani kell magunkat a korábbi szabályokhoz, mert még nem múlt el a veszély. Igenis fontos, hogy a korona szabályokat továbbra is behoz, betartsuk. Nos, nézzük, a, a, mi a rossz. A, az innováció, a migráció, a határfelügyelet, ezek eh, nem kerültek bele. Eh, jó példa a hogy Tulajdonképpen a kérdések között az ön tanácsa eh, körbe-körbe forog. Nincs európai megoldás. A bizottság és a parlament azt mondta, hogy rendben van, legyen közös határfelügyelet, akkor azt mondták, hogy na hát erre nincs költségvetés. Ezt a költségvetést csökkentették, ugye, és biztos vagyok, Michel elnök úr, hogy a következő migrációs válságnál megint ez probléma lesz. Akkor nézzük a csúfot. Ez szerintem a jogállamiság. Úgy gondolom, hogy a megfogalmazás minden egyes tanácsi következtetésben egyre gyengébb, de nem old meg semmit sem. Von der Leyen asszony elmondta, hogy a bizottsági javaslat alapján, ami a 18-as javaslat, le, tovább lehet dolgozni a rendszer kidolgozását. Nem tudom, hogy ezt az európai, és azt is mondta, hogy az Európai Parlamenttel megosztja a munkát. Nagyon fontos, hogy világos világosan lássuk, hogy a lengyel, a cseh, a magyar kormányok mind, hogy mind a 27 tagállam és ez a parlament ne adja fel a jogállamiság elvét. Miért olyan fontos? Azért, mert új jelen van a csomagban az Európai Ház számára. A jogállamiság tisztelete az alapja mindannak, amit teszünk, és éppen ezért fontos, hogy e területen tovább dolgozzunk, és csak ennek az alapján lehet a szöveget értelmeznünk. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Két percben, asszony. Elnök asszony, köszönöm. Európai választ tudtunk adni a válságra a családoknak, az állampolgároknak, a vállalatoknak, a civil szereteknek, a kormányoknak mind érezhetik, hogy számíthatnak egy európai válaszra. Ez is volt a törekvésünk. Az Európai Parlament azért küzdött, hogy létrejön egy helyreállítási alap, amely kölcsönössé teszi az adósságokat, és az európai válasz eh, szolidáris legyen. Gratulálunk az Európai Bizottságnak, hogy egy kreatív megoldást talált, egy nagyra törő, eh, megfelelő MFF és helyreállítási alap létrehozása érdekében. A tagállamok azt hiszem elégedettek lehetnek azokkal a pénzügyi borítékokkal, amelyeket kiosztottak, ám mindenkit aggaszt egy kérdés, és azt hiszem Van der Leyen elnök asszony és a bizottság is osztja ezt az aggályt, hogy a jövőbeli, jövőre orientált stratégiai programokkal mi lesz az erasmus a Horizont Európával, a Digitális Európával, az EU költségvetés egészségügyi politikájával. Ezért van az, hogy az Európai Parlament ugyan örül egy európai válasznak, ám sosem hagyjuk magukra azokat, akik számítanak az Európai Unió olyan költségvetési támogatására, amely sokkal robosztusabb és jövőirányultabb. Ezért hívjuk fel a bizottságot, azt az hivatalt, azt az intézményt, amely az unió érdekeinek őrzője, hogy lépjen fel e szerepkörében, az európai hozzáadott értéket kell helyreállítani. Számítunk az európai vezetőkre, hogy túllássanak a nemzeti érdekeken a tárgyalások során is, és egy ö, középidős felővizsgálatot is kérünk, amely a ö, esé, női férfi esélyegyenlőség és a klímacilok megvalósulása is vizsgálja. És az Európai Unió új saját forrásaira is törekednünk kell. Például a digitális adó vagy a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésével. Az Európai Uniós költségvetés a GNI-ra nem alapozhat csak, ez vezetett az elmúlt időszak vitáihoz, de a lényeg az, hogy van egy jövőképes költségvetésünk. Köszönöm szépen, két percben Hája asszony elnök asszony, kedves kollégák! Ez a járvány megrázott bennünket, az európaiakat felrázta, mert ájultak voltunk az első hetekben. A munkavállalókat, a gazdaságot összességében ez keményen érintette. A mi feladatunk az, hogy reményt keltsünk, reményt arra, hogy a jövőben jobban, felkészültebben reagáljunk járványokra. Ez a remény azt is jelenti, hogy a világunkat fejleszthetőbbé, zöldebbé kell tenni. Ezzel a szándékkal fogadták el az állam és kormányfők az újjáépítési tervet. Ez egy nagyon fontos mérfeldkő, és fontos szakaszgyőzelem is egyben. Történelmi pillanatról beszélhetünk. Szerintem ezt itt senki sem vitatja el a házban. Ezért gratulálni szeretnék a rendkívüli költségvetési eredményhez. Mi támogatjuk ezt tiszta erőnkkel, de a feladat nem lesz egyszerű. Ugyanis mit tudunk megjósolni egyelőre? Az állam és kormányfőknek ilyenkor egyhangú döntést kell hozniuk, és megvannak a saját kényszereik odahaza, amelyekkel Brüsszelbe érkeznek, és tudják, hogy mindent a nemzeti szemüvegen keresztül fognak nézni. Ennek véget kell vetni, elnök asszony, elnök úr, az Európai Uniótól elvárjuk, hogy gyorsan vezessék be az új saját forrásokat nem szabad képlékeny, bizonytalan megfogalmazásokat alkalmazni, hogy kellene, lehetne, stb. Igenis, szükség van adókra a multiktól, akik optimalizálják az adóikat, vagy itt vannak a kínaiak, akik a szennyeződésért felelnek. Ők is kell, hogy viseljék a terhek egy részét. Ezt törvénybe kell foglalni, és egyértelművé kell tenni, ami már elhangzott, bizonytalanabbul Elnök úr, ma megkezdhetjük a munkát, a tárgyalásokat ambíciózusan és gyorsan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, másfél percben Madison úr. Von der Leyen, uh, Mr. Michel. Von der Leyen asszony, Michel úr, anyanyelvemen szeretnék beszélni. Köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon érdekes volt mindazt hallani hogy eh, hogyan viszonyulunk eh, a megállapodáshoz. Nekem az okok a fontosak, és a, problém, a problematikusak. Miért 750 -e veszünk fel 750 euróst, és miért köz, akarjuk ezt közösen elkölteni. Az indokolás az, hogy nagyon sok tagállam önmagában nem tudná ezt a, Eh, ezekkel a feltételeket egyenként felvenni. Miért? Azért, mert a gazdás, a gazdaság a tagállamokban nem működik. Miért nem működik? Azért, mert az európai irányelvek, szabályok, rendelkezések akadályozták a tagállamokat. E, olyan mértékben akadályozták, hogy a dolgok egyszerűen nem működnek. Tehát a tagállamok amelyek konzervatívak eh, és eh, takarékosak voltak, óvatosak, mint Észtország, az én, tag, az én hazám is, ahol az, egy, az egyik legalacsonyabb, illetve a legalacsonyabb a, az államadóság a világon. Azért a legalacsonyabb, mert nem akartuk a korlátokat éveken keresztül más tagállamokkal ellentétben átlépni. A jogállamiság nem mehetünk, kerülhetjük meg a szerződéseket. A szerződések ugyanis nem, fog, nem engedik meg, hogy az Európai Bizottság európai szintű hitelt vegyen fel. Nem tudjuk, hogy hogyan, akkor, amikor nem tudjuk, hogyan fogjuk finanszírozni a visszafizetést. Tudom, hogy ez az egész az európai bíróságoknál fog majd landolni, mint Németországban is. Köszönöm szép. Egy percben Eckhout úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném arra használni az egy percemet, hogy a szűkmarkúakhoz szólok a tanácsban. Ö, ö, minden politikai családban vannak itt gondok, legyünk őszinték. A szűkmarkúaknak mondom, a fukaroknak. Mit gondolnak tíz évvel az euróválság után, mikor végre eljött az ideje annak, hogy egy közberuházási terv talpra bennünket, no akkor megcsorbítják. Egészségügyi válság csapta meg Európát mindenhol. No, mit tesznek erre? megcsorbítják az, az egészségügyi programokat. Egy 7 éves EU költségvetés, majd a következő évtizedben ruház be, a jövőbe, megcsorbítják a kutatási költségvetést. A következő nagy válság a klímaváltozás lesz. Mit tesznek? Az igazságos átalakulás alapot megcsorbítják. Az európai értékeket mindenhol megtámadják. Mit csinálnak? Fölrúgják a jogállamiság zálogát hát szűkmarkúak, fukarok, megkapjátok a rabattokat, de Európa jövőről van szó, és mindenki érdeke, hogy megvédjük Európát, a tiétek is. Mi az Európai Parlament ezt a nyarat arra szánjuk, és ti is szánjátok arra, hogy gondoljuk végig a prioritásainkat. Köszönöm, másfél percben, Jánsza úr. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. A több éves pénzügyi keret Lehet-e vétesz a finanszírozást. Igenis, szükség van arra, hogy a tanács munkáját követve megteremtsük a kereteket. Nagyra tartja az elért eredményeket Lengyelország, ezt hangsúlyozni kell. A szolidaritás és a felelősségvállalás a nemzeti egoizmus fölött győzedelmeskedett. Senki sem ár, senkinek sem árt az, amit most elfogadtunk. Meggyőződésem, hogy a jogállamiság e, egy kifogás. Itt nézzük a lengyeleket, a magyarokat, mindenki a jogállamiságot követi, tiszta levegőt akarunk, tiszta világot, és meggyőződésem, hogy nem szabad kifogásokat keresni. Igen, és nem lehet egy nemzetet szankcionálni, vagy egy országot szankcionálni. Meggyőződésem, hogy legyünk őszinték, von der Leyen asszony, én legyünk őszinték ebben, hogyha tényleges mechanizmusokat hozunk létre, akkor ott meghívó, meg, megbízóknak kell lenniük. Nem félünk a jogállamiságtól, de ezt egyértelművé kell tenni. Azt gondolom, hogy a gazdaságnak át kell adni a pénzt, hogy a szegényebb régiók ebből részesüljenek. Az embereknek védelemre van szükségük, munkára van szükségük, és az új eszközökre rászorulunk, problémák is vannak, de haladnunk kell, és bízunk kell abban, hogy jól használják fel a pénzeket. Köszönöm szépen. Azt hallottam, hogy a tanácsban megkötött egyesség történelmi, de azt is tudjuk a tapasztalataink alapján, hogy a nyitott ajtók gyorsan bezáródnak, amikor verseny vagy konkurencia jön létre a jövő, megmutatja ezt majd, hogy hogyan alakulnak ezek a fogadkozások. A megállapodás azonban nem lehet rövid életű, ugyanis az a probléma, hogy a kutatásra, az Erasmusra, az egészségügyre kevesebbet költünk, mert ott voltak a csökkentések, vagy például a szociális területen is, tehát a hosszú távú előnyöket áldozzuk fel a rövid távon. Ez az egyesség nyugtalanító is részben, mert egy renacionalizációt láthatunk az európai politikában úgy gondolom, hogy ez a megállapodás rámutat arra, hogy a nemzeti értékek előtérbe kerültek az európai értékekkel szemben. El kell, hogy mondjam, hogy az Európai Parlamentnek kell, hogy legyen az utolsó szava ebben a az egyességben. Mi vagyunk a garanciai a közösségi eljárásnak és módszernek. Köszönöm szépen. Adan Alfi asszony. Köszönöm szépen. A július 21 egy olyan nap, amikor a szolidaritás megszületett Európában. Ez egy új időszámítás kezdete volt. 750 milliárd eurót szánnak a gazdasági válsággal szembeni fellépésre, közös hitelfelvételre kerül sor, és ezzel megteremtjük Európa jövőjébe vezető utat. Mi leszünk azok, akik sikeresek leszünk, és de az olasz nacionalisták és mások is fellépnek, őket kell háttérbe szorítani, az Európai Parlament igyekszik majd javítani ezen a megállapodáson. Vannak rövidlátó dolgok is, például az Európai Egészségi Program csökkenéséről hogyan vélekedjünk, amikor ilyen nehéz helyzetben vagyunk pillanatnyilag, és Dél-Európában befektetésekre, beruházásokra van szükség, ezt erősíteni kell, kulturális tevékenységek például, ott eh, itt eh, szenvednek a leginkább a válságtól, vagyis azt gondolom helyes irányba indultunk el, eh, megjelent újra az Európai Alapító Atyainak a gondolata, de ennél tovább kell mennünk, a jövő számít ránk. Köszönöm szépen, Kaspári úr. Igen, tisztelt Elnök asszony, gratulálni szeretnék az Európai Tanácsnak a gyors megállapodáshoz. Erős jelzést küldtek. Ez a jelzés arra vonatkozik, hogy Európa vitatkozik, hogy Európa különböző érdekeket képviselve tud vitázni, de a végén mégis képes közös pozíciót kialakítani. Ez az üzenet a polgároknak. Európában meg lehet bízni, szolidárisak vagyunk, és közösen lépünk fel a kihívásokkal szemben. Ezért a dokumentum egy jó alap tárgyalási alap, de e, így ezt nem tudjuk elfogadni. Ugye január 1-ével akarják kezdeni a kifizetéseket, van néhány hetünk még, hogy javítsunk a helyzeten, de vannak fontos témák is, amelyekről beszélnünk kell hiszen tettünk eleget annak érdekében, hogy észszerű beruházásokra költsük a pénzeket, és ne arról legyen szó, hogy friss pénzzel már rögzült struktúrákat erősítsük a tagállamok. Miért nem az európai programozást tették lehetővé, ahogyan ezt eh, számos régió struktúrában már ezt sikerült elérni. A tagállamok miért ragaszkodtak annyira ahhoz, hogy saját programjaik legyenek, és eh, nem tudjuk bemutatni a közös európai programokat. A második eh, tanácselnök úr, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy az az egyetlen százalék európai pénz, ami a GDP része, ugye most a következő egy-két évben 3-4 százalékra is jutunk, de hogyan tudjuk biztosítani, hogy a többi 97-98 százalék, amit a tagállamban költenek el, a közösségekben, a városokban, stb. a nemzetállami keretek között, hogy ezt is jól költséken, ugyanis a közös európai csomag csak, csak akkor lesz sikeres hosszú távon, hogyha a tagállamok a saját 94%-ukat is jól költik el. Ezt igenis az Európai Parlamentnek üzenetként kell megfogalmaznia, vannak elvárásaink a tagállamokkal szemben. Köszönöm szépen. Thank you for one... Köszönöm szépen. Völken úr, másfél persze. Igen, tisztelt elnök asszony, Tisztelt van der Leyen asszony, Michel úr, nagyon jó, hogy a tárgyalásoknak eredménye van, de nem jó, ami a kompromisszumban van. A középső pillér, amiről ön is beszélt, ezt, illetve bocsánat, ezt a keserű tabletát nem fogjuk tudni lenyelni van der Leyen asszony. Nagyon fontos, hogy a beruházások, a klímasemlegességet, támogassák, és nem jó, hogy csökkentették 31-ről 8,5 milliárdra. A 17 milliárdot csökkenték a, az egészségügyi e, politika kiadásait e, 240 milliót kap például évente. Hogy lehet ez? A felépítési program neve Next Generation EU. Pillanatnyilag úgy tűnik, mintha a Next Generation EU azt jelenteni, hogy a klímaválság, digitalizáció, egészségügy, a, az a terület, amivel a következő generációnak kell foglalkoznia, nem pedig nekünk. Ez elfogadhatatlan. Éppen ezért ö, világosá kell tenni, hogy mi az Európai Parlamentben együttdöntési jogot akarunk az újjáépítési programonban. A legnagyobb gyengeség a jogállamiság. Teljes mértékben elfogadhatatlan a megállapodás ebből a szempontból, hiszen ez a közös alapelv, az alapja az együttműködésnek, alapja a bizalomnak, és egyfajta védőernyő az az alapjogok számára is. És eh, ettől olyan keserű ez a, a tablet a parlament, mindent megtesz eh, azért, hogy a, a költségvetés legalább azt a jogállamiságot tartalmazza, hogy az újságírók, tüntöző, tüntetők, állampolgárok igenis nyugodtan aludjanak, mert tudják, hogy alapvető jogaikat védik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másik, eh, másfél percben Körner úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, von der Leyen asszony, Michel úr, kedves kollégák. Nagyon jó, hogy van eredmény a csúcsról, de azt hiszem, hogy a hétvége azt is megmutatta, hogy a tagállamok szemében az Európai Unió egy, egyszerűen csak egy bankautomata minél kevesebbet fizessünk be, és minél többet vegyünk ki. Megjegyzem, minden tagállam ilyen. A takarékosok azt mondják, hogy minél kevesebbet fizessünk be, a többi minél többet akar kivenni. Kedves kollégák, az Európai Unió azonban nem pénzfelvevő automata, hanem egy jövő, a jövő záloga. Ez kell, hogy legyen. Éppen ezért a jövő súlypontjait kell meghatározni. Erasmus, kutatás, fejlesztés, európai projektek, ezek azok, mint például a a környezetvédelem, vízgazdálkodás. Ott kell az EU-nak erősnek lenni, ahol a tagállamok nem azok. Tagállamok, kedves kollégák, valóban van néhány olyan tagállam, ami úgy gondolja, hogy az EU pénzautomata a saját maga és a barátainak a gazdagítására. Ezt fel kell számolni. Biztosítani kell azt, hogy a pénz már nem az autokraták vagy korrupciók, korrupt politikusok, vezetők számára kihasználható legyen Merkel, és mások, Macron, mások is ezt akarták a, tárgyalóasztalnál, nekünk parlamentben pedig egyértelművé kell tenni, hogy ezt nem fogadjuk el. Köszönöm szépen, Beck úr másfél percben. Először a jó híreket mondjuk a Brexit megmentette Nagy-Britanniát, és 80 milliárd eurót net, nettó összeget mentett meg, ami került volna a Nagy-Britanniának, hogyha része a Recovery Fundnak. Ugyanakkor 2027 1,8 milliárd eurót ad ki, és 50 milliárdos ö, hitelt vesz fel. Ez egyfajta pucs. És a szöveg kimondja, hogy az EU költségvetést ki kell egyenlíteni, méghozzá saját eszközökkel finanszírozva a jövőben. Világos szavak ezek, ám az EU közben illegális hiteleket vesz fel. Konfuciusz azt mondja, hogy a vezetők elvesztik a fejüket, ott elvesztik az emberek a szabadságokat. Nem Magyarországon és Lengyelországban, hanem Brüsszel és Berlin révén vesztik azt el. Merkel egy nagyhatalomként tekinti Németországot, mint az USA volt a háború után, és ugyanúgy adja ki a német adófizetők pénzét ezen államra. Miközben a németeknek van ez a rozonában a legkisebb magánvagyon a fejenként, a legmagasabb adószintje, rekord energiaárakat fizetnek meg, és a gazdag Németország nagyon szegény állampolgárokkal bír az EU eközben adókat akar kivetni, és illegális hiteleket vesz fel. Illegálisan ad ki 10 milliárdos Európa összegeket. Három asszony vezeti az EU-t, ez nem lenne önmagában baj, de Pompadú, Madame Pompadour emlékeztet a politikájuk. Ez viszont baj. For one minute. De Szúter asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Michel elnök úr, elnök asszony. Igen, a megállapodás történelmi léptékű, ezt belátjuk de, mint orvos, el kell mondjam, hogy én, nekem csalódást okozott, mert az egészségügyi programokban szorít meg a program. A válság után vagyunk a második hullám előtt, egyszerűen nem értem, nem tudom megmagyarázni az orvos kollégáimnak, hogy a tagállamok miért nem látták be az egészségügyi szektor prioritását. Nem lehet összevetni a mostani javaslat összegeit korábbi összegekkel, mert akkor nem volt Covid válság. Én kutató is vagyok, és professzor is. Nem tudom elmagyarázni a diákaimnak, hogy az erasmus miért csorbították meg, és nem tudom elmondani a kutató kollégáimnak, hogy a Horizont programot az EU nem úgy formálja, hogy kellene. Mert mi is az innovációk, a, a, a kisvállalatok, az újonnan induló vállalatok mellett vagyunk, amellett, hogy vezető szerepünket igyekezünk megőrizni a világban. A bizottság a Green Deal-ben és a digitális átállásban megragadott ambícióit fontosnak tartjuk. Ezek azok a prioritások, amelyek a jövőt célozzák. Mindez hiányzik ebből a javaslatból. Kérem, ha újra tárgyaljuk az MFF-et, hallgassanak meg bennünket, és egészítsék ki ezeknek a programoknak a forrásait. Thank you. One minute, Mr. Köszönöm szépen, Epping úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rütter úr vezetésével négy támogatás után tulajdonképpen visszaadták a tárgyalási alapot mi az ereme. Olyan költségvetés, amely ugyanazon a, a szinten maradt, annak ellenére, hogy a britek kiléptek. Rütter nem akarta ezt elfogadni. Azt mondta, hogy egy vészfék eljárás ez, hogyha mégis úgy gondoljuk, hogy Franciaország, Skócia eh, növeli a, a nyugdíjakat, spanyolok alapjövedelmet vezettek be, és eh, Hollandiában pedig a juttatásokat csökkentik. Nos, ez elfogadhatatlan. Éppen ezért azt mondom, hogy eh, Hollandiában népszavazást kell tartani erről a tervről. Az emberek döntsenek arról, hogy mire használják a pénzüket. Köszönöm. For... Köszönöm szépen. Eh, a következő hozzászóló Effink asszony egy percet Köszönöm szépen. Az egészségügyi eh, munkavállalók a kórházban eh, hat napon át dolgoznak hetet, és az egészségügyi válság van sok áldozat volt közöttünk, és sokkoló, hogy mennyire külön vált a kimondott szó és a, az, állam, az európai állampolgárékért tett lépések, példanélkül álló egészségügyi válság, ebben még mindig benne van. A bizottság azt mondja, hogy 9,4 milliárd van szükség az egészségügyi programokra. Az az első az első része egy szükséges 70 milliárdos programnak. Ez az, amit megígértek, semmit nem kapunk. A több éves pénzügyi keretben 1,7 milliárd van, még a, a a védelmi kiadások 13,5 milliárdot tesznek ki. Micsoda sértés, micsoda szörnyűség ez az orvosok számára. A jogállamiság feltétele pedig úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan, hogy hiányzik a pénzek biztosításának összekapcsolásáról. Köszönöm szépen. Konsziáti asszony, Konsziáti asszony, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a megállapodást az európai állampolgároknak szükség van a helyreállítási arapra, hogy a jövőbe reményel tekinthessenek. De ahhoz, hogy a gazdaságot újra ö, fellendíthetsük, ahhoz sokkal több pénzre és sokkal több kemény munkára van szükség a kreatív lehetőségeinket kell tudnunk kihasználni, amihez jogállamiság, tudomány és technológia kell. Éppen ezért nagyon zavaró az, hogy a tudomány a tárgyalásoknak a fekete báránya volt. A kutatás fontos, nyilvánvaló, de az, hogy 27 miniszter ezt nem látta, az katasztrófa. Ebben ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a testületek kiálljanak a tudomány érdekében. A jog és a tudomány nagyon fontos. Örülök annak, hogy van egy mechanizmus, amivel a helyreállítási alapokat el kell fel lehet használni. Spanyolország az egyik fő kedvezményezet, és ezt jól kell felhasználni a, ami, a forrásokat, amiket kapunk, hiszen Spanyolország az a tagállam, ahol a királyi ház a súlyos korrupciós modell alapja. Spanyolország az az ország, amely milliárdokat költ tenger alatt járokra, repülőterekre, amiket soha nem használunk. Spanyolországban vannak nagysebességű vonatok, de rendkívül veszélyes, hogy nem finanszírozzák. A bankokat kikeres, eh, kimentette Spanyolország, de nem az embereket. A bankoktól soha nem kér vissza eh, semmit. Úgyhogy végre örülök annak, örülök annak hogy végre valaki figyel arra, ellenőrzi, hogy Spanyolország hogy fogja ezeket a forrásokat elkölteni. Köszönöm szépen. Eh, Halicki úr két percben. Csonca, gratuláció, pani Köszönöm szépen, Michel úr. Valóban a csúcs sikeres volt, egy történelmi momentumot jelent, óriási mennyiségű pénzről van szó, remélem, hogy a ratifikációs folyamat is gyorsan működik majd. Tehát, hogy ilyen összeg képes tényleg a válság után újraindítani az európai gazdaságot. A válságot tudjuk, hogy a Covid 19 okozta, és ehhez természetesen szükség van a jogállamiságra, és ez magától értetődő. De nem sokára szavaznunk kell a parlamentben is a több éves költségvetési keretről, a költségvetésről magáról, amelyel végül is a céljainkat el akarjuk érni. Hogyan tudunk a Just Transformation alapban csökkentéseket elérni hogyan akarjuk elérni 2050-re a klímasemlegességet? Hol van adnak a prioritásaink? Vegyük Sziléziát például, ott támogatásra van szükség, ott nem csökkenteni kell az ilyen alapokat, hanem növelni. A fiatal embereket a tagállamokban segíteni kell. A jövőben van, a jövő az oktatásban van, és mit csinálunk? Csökkentjük majdnem 50%-kal az Erasmus-t, ami az egyik legfontosabb program a modern Európa keretében, hiszen ez jelenti az esélyt az ifjú generáció számára. Úgy gondolom, hogy szakbizottságot kell létrehoznunk Európában, hogy fellépjünk a rák ellen, ahol ezzel külön foglalkozunk, hiszen egy európai kihívásról van szó. A Covid probléma után ez kell, hogy legyen az előtérben, de ezt szerettük volna. De kikerült az egészségügyi politika a pénzügyi tervezésből. Hogyan tudunk ezek után megállapodni a parlamentben? A jogállamiság is szóba került. Ha ennyire fontos számunkra a jogállamiság, akkor a right and values a jog és értékek programot is erősíteni kellene, és pénzügyileg támogatást kell biztosítani a program végrehajtásához, vagy a határvédelem, a tudomány, stb. Itt erősebben és szolidárisabban kell fellépnünk, Eznek meg kell jelenni a finanszírozásban is. Köszönöm szépen. Gárdi az abban Rubiel asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, von der Leyen asszony, Michel elnök úr. Az európai csúcson mindig sok várakozás, remény jelenik meg, aztán a végén a frusztráció következik. Ezúttal másképp történt ez. Gratulálni szeretnék. Azt hiszem, óriási kiváló munkát végeztek, és egy történelmi megállapodásra került sor. Elég bátrak voltak ahhoz, hogy végre azt tegyék, amire szükség van, hogy megtörténjen ez a nagy ugrás az Európai Unióban, a minőségben is, hogy tényleg Európa a válságban fel tudjon lépni. Persze, kisebb összegekről van szó, mint amit mi elvártunk volna. Ennek ellenére bízom, hogy az újjáépítési alap kielégítő lesz, de a több éves pénzügyi keretről ezt nem mondhatom, mert már harmadszor fogadunk el forrásokat, mint egyes területeken, mint amit korábban elfogadtuk. Egyre több a kihívás, és nehezebb is. Most nem csak a koronaválságról van szó, erre van az újjáépítési alap, de már a válság előtt is óriási pénzügyi igény jelentkezett, és ezt is valahogy finanszírozni kell. Az Alzheimerrel szemben fel kell lépni, a rákkal szemben fel kell lépni, ipari, innovációs projektekre van szükség, hatékonyabb közlekedésre van szükség, a munka nélkülieket is segíteni kell, oktatással, képzéssel, a fiatal embereket segíteni kell, hogy munkahelyet találjanak, a fiatal fiatalok szegénységével szemben fel kell lépnünk, ehhez pénzre van szükség. Nagyon sajnálom, hogy az európai szellem itt nem jelent meg, vagy ha megjelent, nem sikerült elérni, hogy ezt a könyvelői szemléletet meghaladjuk. Bevétel, kiadás, mind a kettő fontos, ezt is tudjuk, de talán itt közösen léphetnénk fel, és akkor lehetne elérni a tökéletes megállapodást. Ferhofstadtúr másfél percben. El kell, hogy mondjam, Igen, mi voltunk a magányos harcosok. A pénzügyi válság idén is már elmondtuk, azóta folyamatosan mondjuk, hogy a Eurobond, az euró kötvények szükségesek, újfajta finanszírozásra van szükség, és mindenki azt mondta, hogy nem reális, lehetetlen, egy álom, amely megvalósíthatatlan, és most megtörténik. Ezért nagyon örülök, és elégedett vagyok a csúcs eredményével. Igen, ez egy történelmi csúcs eredménye Ugye az egységes a belső piac, az euró volt, ez most a következő nagy lépés. Igen, kötvényeket ad ki Európa méghozzá első alkalommal, és ezzel növeli a pénzügyi kapacitását, a képességét. Ez történelmi. Persze, tele van a terv gyenge pontokkal, az egyik nagy gyengeség, Ja, az egységesség. Ugye miért van szó, hogy a páneurópai projekteket csökkentették, mert a nemzeti projekteket erőltetik. Aztán itt vannak a fösvények, ugye ez még mindig itt van, hogy a takarékosak is, így is nevezhetjük őket. Tehát persze, el kell, hogy mondjam, hogy butaság lenne, tehát lá, azt nem látom még, hogy elfogadjuk itt a parlamentben hogyha nem hozunk helyre problémákat. Igazából az a helyzet, hogyha a páneurópai projekteket ne priori, nem kezeljük prioritásként a több éves pénzügyi keretben, az egy probléma. Könnyű ezt megtenni. Mit lehet tenni? Igen, saját forrásokat hamarabb kell bevezetni, mint a terv tartalmaz. Mi 2023-tól, mi azt mondjuk 2021-től is be lehetne ezt vezetni, ez az utolsó pontom, mielőtt, mielőtt újra ö, mint mindig leállít engem. Igenis, együttes döntésre van szükség a parlamentben. 750 milliárd euróról van szó, szóval ennyit be kell szedni, és el, ennyit akarunk elkölteni. Ez demokratikus kontroll nélkül nem fog működni. Nem Kínában vagy Oroszországban vagyunk, hanem Európában. Thank you. It was... Köszönöm szépen. Ferhoztát úr nagyon jól végezte, jól bánt az idővel, nem kellett, hogy félbeszakítsam, tudom, jön a szabadság. Májer úr másfél percben a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Különleges időket élünk, ezt mindannyian tudjuk, és a különleges időkhöz természetesen külön, különleges intézkedések kezdenek, és ebben a csomagban nagyon sok mindenről van szó egy egyes és 12 további számjegy áll mögötte. Nagyon sok ez. És nagyon sok döntést kell hozni, olyanokat, amelyek a generációk életét, a mögöttünk lévő generációk és a pénzpolitikát befolyásolják. A csúcs végén érdekes volt, mindenki úgy érezte, hogy nyertes. Merkel, Kurz, Macron, mindenki azt mondta, hogy gyümölcsöző tárgyalások voltak, eredményesek, az államaik számára sikerült sok mindent elérni nyilvánvalóan Tudjuk, hogy ezt nem lehet, ez egyszerűen nem lehetséges, hogy mindenki csak nyereséget lásson az eredményben. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy Németország és Franciaország a profitőrei majd ezeknek az intézkedéseknek, azért mert módosultak a kritériumok, azért mert a, a, a léptékre, a mértékre, e, mértékeken múlik mindent. Azt hiszem, e, van der Leyen asszony, hogy nincsen, e, nem hiteles mindez, egyfajta trükkök érvényes érvényesülnek, hiszen óriási zsebekről van szó. És aztán itt van az adósságunió. Ezt még egy ellenőrizni kell, hogy valóban helyesen kollégák érintették. A jogállamiság nem csak másokra kell, hogy vonatkozzon, hanem saját magunkra is, tisztelt bizottság, egyértelművé vált az is, hogy blokkokat képezünk, észak-dél és kelet-nyugat blokkok tömbök. És a feltételezett szolidaritás, ami az Unióban szükséges lenne, az csak elképzelt dolog. A szolidaritás nem egy irányú utca, tudják? Köszönöm szépen. Hán asszony a következő egy percben. Jó, hogy most van tárgyalási álláspontunk a csúcshoz, és igen erős a jel ami azt mutatja, hogy Európát kézen fogjuk és segítsük. De a tárgyalások igazából csak most indulnak. Elfogadhatatlan, hogy a jövő programjainál az egészségkutatás nem kap támogatást, és nem eh, támaszkodhat a jogállamiságra me- megígértük, hogy megvédjük a Földet. Az éghajlatvédelem legkésőbb 2050-ig programmal rendelkezik, a Green Deal, a konjunktúra program, tehát a szénmentesítés az iparban, ehhez kutatásra van szükség, és a KKV-k segítésére. A foszilis energia nem fog, nem megengedhető. A Horizont Európa, EU olyan eszközök, amelyek a jövőt szolgálják. A csökkentések elfogadhatatlanok. Megígértük, hogy az emberek mellett mellé állunk, erős alapot biztosítunk az átmenetre. Sokan úgy gondolták, hogy átmeneti terveket is lehet szőni, és a tanács most ezeket az embereket um, hátrahagyja, um, bajban hagyja, pedig pozitív esélyekre van szükség. Ezt kell biztosítanunk, ez a mi felelősségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lundgren úr, egy percben. Tak, för Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, hogy elmondom, hogy ez a tanács ülésen elfogadott csomag ellenmond a 311-es pontjával az európai szerződésnek, amely szerint az Európai Unió nem vehet fel hitelt a költségvetése finanszírozására. Tiltja ez a pont és az európai parlamenti képviselők kell, hogy biztosítsák, hogy a szabályokat betartsák. Nem lehet szemet hújni a szabályok felett, amelyeket a szerződések határoznak meg. Olyan helyzet alakult ki, ahol Svédországban emberek halnak meg, miközben a miniszterelnök pénzt küld külföldre miközben Covid-ba halnak meg az emberek, nem megfelelő ellátás mellett. 6 milliárddal többet teszünk be a, mint amennyit kapunk. Hát ez, ha ez lenne a rabat, akkor nem tudom, hogy, hogy miután mifelől panaszkodnak. Az EU saját forrásairól beszélnek. Eladták Svédországot, eladták a svédeket. Remélem a szavazók majd erre reagálnak. Eh, Köszönöm szépen, elnök, asszony, elnök asszony, elnök úr. Az Európai Unióban először közösségi adó hitelfelvétel történt, hogy a transfer révén átadják a szenvedő országoknak. Ez a megfelelő irányba tett lépés volt, és a világ Mark Rüttének megfelelő válasz arra, hogyan lehet szolidaritásan lépni. Hát az nem megy, hogy valahol hamarabb mennek nyugdíjba az emberek, mint máshol, és eközben azt követeljük, hogy ne kapjanak segítséget. Az európai szolidaritás és szemeszter avatárjával állnak elő újra és újra, amely lehetővé tett említette, hogy az Európai Bizottság 63 alkalommal tanácsolja a tagállamoknak, hogy csökkentsék egészségügyi költségvetéseket. Tehát ez nem egy elfogadható szociális intézkedés, nem lehet a munkavállalók ellen így lépni, mert akkor mi állítjuk meg önöket. Grazie, Presidente, colleghi. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves kollégák! Azt hiszem tényleg egy történelmi megállapodás született, amelyel a jövőbe vezető utat kövezzük ki, de ez még bizonytalan némileg. Minden esetre azt látjuk, hogy a Next Generation EU 750 milliárd euróra megmaradt, és Conte miniszterelnökről el kell, hogy mondjuk, hogy jól tárgyalt, jól bátran lépett fel a takarékosokkal szemben, de ha a mi parlament mellettünk döntött volna, és nem valamilyen anakronisztikus államközi szervezet, akkor több mint 750 milliárd állna rendelkezésre. Horizon Europe, az Euro for Helps, Erasmus Plus, stb. nem került volna megcsokkításra ennyire. Akkor már 2021-től be lehetett volna vezetni bizonyos adókat, amelyekre tényleg szükség van, és nem alakult volna úgy, hogy itt a ribétek is ilyen fontos szerephez jutnak.

Elnök asszony, egy ügyrendi kérdés. Bizonyos politikusok a jogállamiság keretében sokan fellépnek, de ez a parlament a, a saját ügyrendjében a 182. 187. cikk értelmében megsérti a jogállamiságot. A szavazás csak akkor kezdődhet, hát, ha már lezárult a vita. Mi már elkezdtünk szavazni, de már megkezdődött a szavaz. Mi már elkezdtünk vit, vitatkozni, de a szavazás is elkezdődött közben. Éppen ezért először a saját ajtónk előtt söpörjünk. Köszönöm szépen. Just for the record, Mr. Sire, the... Sire úr, a zárószavazásra a vita után kerül sor. Nézzük a következő előadót, eh, Fernández úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is mindannyian el kell, hogy ismerjük, hogy az Európai Tanács az elmúlt napokban történelmi mértkő, mérföldkövet jelentő megállapodást kötött az európai projekt folyamatában. Egy olyan megállapodásról van szó, amely a parlament májusi határozatának folytonosságot ad közösségi vállalással és saját forrásokkal próbáljuk a válságot megoldani. Nagyon fontos kulcsfontosságú megállapodás, és Sánchez eh, miniszterelnök és a spanyol kormány fontos szerepet játszott ebben. De van néhány dolog, amit megkérdőjelezünk elsőként. A költségvetés eh, és néhány sora például a just, az igazságos átmeneti alatt bizonyos eh, régiók számára, mint az enyém Asztúria számára is kihívást fog jelenteni, sokkal erősebb eh, támogatásra, európai támogatásra van szüksége területen. A kettő a nagyobb ellenálló képesség, reziliencia és a hozzá kapcsolódó lehetőségek. Ezeket össze kell tudnunk eh, kapcsolni. Az Európai Parlament nem tudja támogatni a a tanácsnak az irányításra vonatkozó döntését, olyan irányításra van szükség, amivel azt az érzetet tudjuk eltenni az emberekben, hogy az érdekeiket védik. Ezért nem tudjuk a tanácsnak ezt a pontját. Köszönöm szépen. Másfél percben Zsezsorn úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, nos, a megállapodás valóban történelmi, ha mindenki ezt mondja, E, akkor jó, a szélsőjobbnak e, nem tetszik, mondjuk az ő történetük az nem a mi e, történetünk, de mégis úgy gondoljuk, hogy az adottságokhoz képest az adottságok alapján vezetett a felépítési alaphoz a normál költségvetés mellett. Egy ilyen megállapodásra sokan mondanák azt, hogy lehetetlenség, hiszen a rendkívüli felépítési terv elvét is sokan megkérdőjelezték, hiszen európai adósságvállalásra kapcsolja ezt össze. Az az igazság, hogy ezt el, el kell, hogy fogadjuk, és óriási előrelépésként kell, hogy üdvözöljük. Most az a feladat ezzel kapcsán, hogy a történelmi megállapodást az állásfoglalásunkban elfogadjuk, üdvözöljük, ugyanakkor pedig az európai népek legitim kérdé- kéréseit is érvényesítsük. Ez a feladatunk. Mi vagyunk a 28. hang ebben a tárgyalásban, és azt akarjuk, hogy az európai állampolgárok élete javuljon, egészségügy terén és más területeken, egyebek között saját forrásokkal és gyorsabban. Ahogy Ferhofstadt kollega is mondta, az is fontos, hogy milyen gyorsan fizetjük vissza a közös adókat. Négy napon keresztül tárgyaltak az állam és kormányfők, és ez volt tulajdonképpen eh, egy, ez az európai demokrácia számára egy döntő pont, ha 27 ország négy nap alatt egy ilyen ambiciózus terve meg tud állapodni, az pozitív, de most egyértelmű eh, tárgyalásra van szükség a parlamenten, hiszen ez is a demokráciának a része. 7 éves költségvetésről eh, van szó, nem gátoljuk meg, de a történelmi felelősséget mi is vállaljuk. Köszönöm szépen. Eh, Van der Riesche úr egy perc, másfél percben. Köszönöm szépen. A Belgium a nettó eh, összeg, amit befizet, az hatalmas, eh, óriási. Több mint egy milliárd eurót jelent a 7 év alatt évente. Mégis Belgium 50 milliárd költségvetési tök, költségvetéssel és 100%-os állami támogatással tudta csak túlélni a válságot. Minden polgárunknak elmondtuk, hogy nem a nyugdíjakra, nem a, az elmaradottakra költjük a pénzt, hanem az Európai Unió politikáját kell, hogy finanszírozunk. Talán nem tudtuk jól elmondani nekik, hogy az eurokratáknak akarunk még több pénzt adni azért, hogy még több hatalmuk legyen, hogy még jobban tudják ellenőrizni az állampolgáraik jogait, hogy új területet nyissunk számukra. 15 év éve már ezek az eurofanatikusok szabotálják a népszavazásokat, a Brexitet, még több ország akarna demokráciát és szabadságot választani. Ehelyett pedig be akarják vezetni az európai adósságot és európai adót. Így akarják a pénzügyi és adóügyi rabságot bevezetni. Ez az Európai Unió E, nem soha, de soha nem választottuk ezt az Európai Uniót. Nem ilyet akartunk. E, ez Metszasszony egy percben. Tisztelt elnök asszonyok, tisztelt elnök úr, ebben a házban világos többség érvényesül, a több szolidaritás mellett, a nagyobb átláthatóság mellett, a fenntarthatóbb politika, a több Európa mellett. Nem arról van szó, melyik ország mennyit kap, vagy hogy kapja. Az én kérdésem inkább az, hogy mibe ruházzunk be. A gazdaság megmentése a jövő orientált programokon áll vagy bukik. Hogyan lehet például új generációról beszélni, miközben a kutatásba, oktatásba tett pénzeket csökkenteni? Hogyan lehet zöld díjról beszélni, miközben az igazságos átalakulás alap eszközeit csorbítani. Hogyan tudnak egy, a kormányok a pandémia válság közepén, közepette az egészségügyi és kiadásokon és kutatáson csökkenteni. Mi lesz a reményeinkből, amelyek egy fenntartható közös agrárpolitikát céloznak, miközben a vidékfejlesztés eszközeit megfelezik. Ezek a megszorítások nem elfogadhatóak e parlament részéről. Nem lehet újraépíteni nem lehet egy újraépítés során leépíteni. Köszönöm egy percben Fidanza képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Láttuk, hogy néhány óra kellett csak az, hogy belássuk, hogy az augusztus 21 a július 21 megállapodás nem a legjobb megállapodás. Az állásfoglalás ugyanazt mondja ki, hogy az innováció feláldozása révén nem megfelelő irányban léptek. Túl kevés történt túl későn, a nemzeti rabatokkal is probléma van, a garancia túl alacsony, túl későn kezdnek meg a pénzügyi támogatások, amikor nagyon sok vállalat már tönkre megy. Mindez ez a segítség azonnal folyósítható módon volna csak hatékony, és a feltétel rendszerek révén nem tudjunk saját döntéseket hozni az irányítás érdekében. A digitális adót is megszüntették, és a műanyag adót is. Igazunk volt, és ez benne is az állásfoglalási tervezetben. Köszönöm szépen, két percben Eszter Eszfárgut asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első szavaim azokhoz szólnak, azokhoz a hozzátartozókhoz, akik családjából valaki elhunyt. Mindenkinek köszönjük az egészségügyi területen, aki keményen harcol a mások egészségéért. Azt hiszem, hogy csomagról el kell, hogy mondjuk, hogy nem veszíthetünk időt, egyébként egy jó csomagról van szó, gyorsan és vakmerően kell haladnunk, az európai szolidaritásról és kohézióról van szó, egy történelmi megállapodásról. Korábban a tagállamoknak nem sikerült közösen hitelt felvenniük. Szerintem, ami a mértéket illeti, ez rendkívüli, de az integráció szempontjából általában világos, hogy mit akarunk elérni, az európai kohéziót, életeket akarunk menteni, és nyilvánvalóan látni kell, hogy Merkel asszony, illetve von der Leyen asszony a néppártból jövő két politikus óriási felelősséget vállalt és hozzájárult a megállapodás létrejöttéhez. Úgy gondolom, hogy így jöhetett létre ez az ambíciózus program az elmúlt időszakban Spanyolország is jelentős lépéseket ezzel az irányba. Európa kötelezettségeit megértette, és most a polgárok érdekében kell haladnunk. Spanyolországra is ez vonatkozik igen, nem azoknak kell adni a pénzt, akik hatalomra törekednek, hanem akik ténylegesen rászorulnak, azok kapják a pénzt. Egyébként pedig nem lehetünk elégedettek és biztosítanunk kell, hogy sikerüljön elérni a célokat. A közös mezőgazdasági politikában nem szabad csökkenteni, a vidéki térségeket komolyan kell venni, és a biztosít nem szabad az egészségügyi területen sem csökkentéseket eszközölni, vagy az oktatásban sem. Ezek a csökkentések Európa jövőjével játszanak. Most pedig még szeretném elmondani, hogy mi aggadalomra dokot a jogállamiságot meg kell védenünk. Persze mechanizmusokra szükség van, viszont jogállamiság nélkül nincsen demokrácia, és demokrácia nélkül nincs Európa sem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Piri asszony, másfél percben. Köszönöm szépen. Pozitívan kezdeném. Először is szeretnék gratulálni Michel úrnak és von der Leyen asszony elnök asszonynak, amit sikerült elérni ezzel a anyaggal. Úgy gondolom, hogy ez egy innovatív dolog volt, és nagyszerű dolog. Erre van szüksége Európának, főleg, hogy azon embereknek elveszítették a munkáikat, tehát előre tekintő ez. Tehát itt viszont a dicséretnek vége van, ugyanis meggyőződésem, hogy a több éves pénzügyi keret egy, nem egy olyan költségvetés, amelyel szembe tudunk szállni a tényleges kihívásokkal. Igazából hiányzik belőle a modernitás és az ambíció. bizottságként Lájen azt mondja, hogy nem lehetnek ezzel elégedettek, hogyha ez a válság egy globális egyenlőtlenséghez vezet, akkor mit tudunk tenni? Igen, a, mit teszünk mi? Elveszük a pénzt a fejlesztési segélyekből. És a legfontosabb pont, erről beszélek, pénzről mindig lehet tárgyalni, de az értékekről nem szabad tárgyalni önmagunkban EU vezetőink vannak, újságíróink vannak, akik nagyon különböző módon értelmezik azt, hogy az Európai Tanács miben állapodott meg, például a jogállamiság kérdésében. Ez rossz jelzés. Itt azt mondják, hogy első lépésként az egész jó, hogy megemlítjük a jogállamiságot és a költségvetést. Ez nem olyas valamilyen, mire büszkék lehetünk. Ez 15 évvel ezelőtt kellett volna megtenni. Most van két ország az Európai Unióban, amely a Freedom House szerint fél rezsimet jelent, és nem tartoznak a demokrácia csoportjába. Éppen ezért remélem, hogy a parlament többséget teremt abban, hogy megnevezzük konkrétan a jogállamiságot. Ez nem pénzről, hanem elvekről szól. Köszönöm szépen, Cseh asszony egy percben. The editor-in-chief of Hungary's largest independent a, az Index főszerkesztőjét, ami a legnagyobb független hírportál elbocsájtották, azt követően, a Orbán Viktor győzelemről számolt ben. Lépés nélkül mindenféle üres szavak ezek, amiket a populisták tudnak csak felhasználni, ez van a szerződésre. De mi tudunk mi az, Euró- az emberek érdekében tenni? Vagy erősíthetjük Európát, vagy pedig Európa egészét. A jogállamiság nagyon fontos. Egyértelmű, hogy az, az EU pénzek és az EU értékek között kapcsolat kell, hogy legyen. A parlamentnek egyértelművé kell tenni, hogy nem szabad ellenőrzérezetlenül korrupt oligarchák zsebébe hagyni folyni, hanem a helyi ön, ö, ö, közösségek számára, akiknek minden eddiginél sokkal ö, nagyobb szüksége van erre. A kötelezettségvállalásokat végre el kell tudnunk felkérni, és kérjük a, a német elnökséget is arra, hogy tegyen eleget nekünk elvárásainknak. Nem tudunk semmi mást elfogadni, ami, ami nem igazi lépést jelent. Köszönöm szépen. Lakron asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, az Európai Unió számára nagyon fontos, hogy a, megoldjuk azokat a problémákat, amiket a világjárvány felvetett. A, Európa úgy tűnik, hogy imásából vesztett, ami az európai projekt elfogadottságát gyengítette, az elfogadhatatlan és túlzott adósságvállalás is ennek egy része. Hogy vehetünk fel aztán adósság hiteleket, amelyeket olyan saját forrásokból akarunk fedezni, visszafizetni, amik még nem is léteznek. Nem felel ez az eljárás meg az európai szerződéseknek, pedig ezt mindannyian aláírtuk. Nem tudjuk elfogadhatónak tekinteni ezt. A következő lépéseket nem látjuk. Nem tudjuk azt elfogadni, tartani hogy eh, az európai költségvetést még nem lév, meglévő elemekre építsük. Hogyan lehet a, az egészségügyi programot csökkenteni, amikor épp egy világjárványban vagyunk? Hogyan lehet egy határon átnyúló eh, problémát csökkentett forrásokkal megoldani? Ez egy fiaskó. Nem tudjuk igazolni azt, hogy tovább csökkentik ezeket eh, a, hogy, hogy továbbra is kedvezmények vannak a bizonyos tagállamok számára, még a Brexit Brexitet követően is a szubszidiaritás elvét hogyan tudjuk az európai tervben figyelmen kívül hagyni. Mindez azt mutatja, hogy az európai föderalizmust tovább akarják vinni minden egyébre való tekintet nélkül. Köszönöm szépen. Egy percben Karma úr. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Megkönnyebbültünk, mert a legrosszabb forgatókönyvet elkerültük, a no deal helyzetet, amikor nincs megállapodás, minden sokkal rosszabbra fordult volna. Ám mint sok Európa párti, engem továbbra is bosszant az, ami történt, mert a nemzeti önzés megint csak győzedelmeskedett, és ez okoz problémákat a költségvetésben, nincsenek saját források, ez azt jelenti, hogy nem lesz igazi készség a költségvetésben a gyors cselekvésre. A helyreállítási alap pedig a demokrácia ö, alapkoncepcióját is sérti sok helyen. Tudjuk, hogy a klímaváltozás ö, nagyon súlyos probléma, mégis teljesen eltűnik ez a címsor a helyreállítási alapból, amely eléggé hagyományos módon fogalmazódott meg. Ha a falnak szorítanak bennünket, és túl régóta kell ilyen helyzetben döntenünk, az bizony a jövő, az bizony a jövő kárára megy majd. Európa kis lépéseket tett előre, és ugyanakkor ez könnyen lehet, hogy hatalmas hátraugráshoz készíti elő a terepet. Ezt mindenképp el kell kerülnünk. Mi vagyunk az emberek képviselői, Európa hangja, mi vagyunk, az Európai Parlament, meg kell hallgassák azt, eljött az ideje. Köszönöm szépen, Dzsambaszkis úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, elnök úr, bizottsági elnök asszony. Az MFF és a helyreállítási alap sem helyén való módon fogalmazódott meg, mert ellentmondanak a szerződések rendelkezésének. Önök kéne, hogy legyenek a jogállamiság és a szerződések őrzői, ám ezen javaslatok révén például eh, hiteleket vesznek fel a gyermekeink nevében, a következő nemzedék nevében, akiket nem kérdeznek meg erről, erről a hitelről. Er, tovább viszik ezt az adósságot, támogatások formájában osztják ki ezeket a forrásokat. Így módon úgy működik ez a rendszer, mint a kommunizmus, és oda, vezet is, oda is vezet majd, ahogy, ahova a kommunizmus vezetett. Mi a helyzet a jogállamisággal például? A jogállamiság megköveteli egy független bírósági ág működését, azt, hogy nem ékeznek a társadalmat külső eszközökkel megváltoztatni, a családok életét be beleszólni. A tanácselnökének mondom, és Fendelájn asszonynak, hogy önök ezt teszik. Nem vonják le a, a múlt tanulságait. Nem le... Bellami úr, két percben. Elnök asszony, az Európai Parlament nem fogadja el ezt a megállapodást. Legalábbis sokan ezt mondták ma délelőtt. Nyilvánvaló a, meg, a számos tagállamot keményen érintett ez a válság. Az újjáépítési terv fontos kérdéseket vet fel, például a közös adósságvállalás kérdésében európai szinten. Azt láthatjuk, hogy itt egy hogy pont az érkeztünk, egy pusztító járvány van jelen, ami nagyon érinti a gazdaságokat is. Tehát ezek a dolgok megkövetelik tőlünk, hogy észszerűen reagáljunk. Nem használhatjuk fel a járványt arra, hogy illíziókat keltsünk az emberekben. Az embereket már többször félrevezettük, csalódást okoztuk. Mi történik, hogyha az emberek látják, hogy ők ezt a megállapodást nem szavazták meg, hogy ezek a hitelek nem jók, hiszen az országok most is kapnak hiteleket, és sok mindenről le kell mondaniuk, és hogyha az jövőbeli generációk fizetik vissza azt a pénzt, amit ma vesznek fel, ahhoz, hogy ezeket a hiteleket vissza tudjuk fizetni, azok, azt az Európát adjuk fel, amelyre szükségünk van. Például a mezőgazdaság területen itt 40 milliárdos csökkentéssel számolnak a közös mezőgazdasági politikában, a Just Transition alap felére csökken, a digitális, stb fejlesztések háttérbe szorulnak sok-sok milliárddal, és láthatjuk, hogy a csökkentések a már meglévő gyengeségeket Európán belül fokozzák ahelyett, hogy örülnék annak, hogy csökkenteni tudjuk az adósságunkat, az ellenkező irányba indunk el. Az Európai Uniót kéne erősíteni, a versenyképességet kéne erősíteni, hogy az Európai Uniót építsük fel, és a CO2 adót kéne kivetni, mert ez ténylegesen segítene abban, hogy az egységes piac irányába haladjunk, és azt erősítsük. Ezt tenné lehetővé, hogy felépítsük az Európánkat, és ez az, amit ma a parlament támogatni tud. Köszönöm szépen, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök asszony. Arról beszélünk, hogy hogyan reagáljunk a kihívásokra, a világjárványra és a jövő kihívásaira. Saját forrásokkal, adókkal, de ennél sokkal többel – Ennél sokkal fontosabb kérdések is vannak, döntőek a létünk számára. Értékek ezek, amelyek kötnek minket. Hazám Lengyelország az az ország, ahol a jogállamiság tiszteletben tartása óriási vita tárgya. A tanács mindig, a kormány mindig azt mondja, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása és az EU alapok közti kapcsolat gyenge, és soha nem fogják végrehajtani, ezt érvényesíteni. Nos, ez a kapcsolat a jogállamiság és az EU alapok között, amit az Európai Unió minősített többséggel fogadott el, ezt majd az Európai Tanácsnak később jóvá kell hagynia, de Lengyelország meg fogja vétozni, pedig itt egyhangú döntésre lesz majd szükség. Lengyelország sikerként fogja ezt eladni. Elnök asszony, hogyha helyes ez a, vajon helyes ez a narratíva, vagy félreértjük a következtetéseket, vagy egyszerű vagy egyszerűen hazugságról van szó? Világos választ kell erre kap, tudni adnunk a lengyel állampolgároknak, de mindenki másnak is. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, Jean-Michel úr, elnök asszony, ambicionált eh, EU költségvetésre van szükség, amely a prioritásokat tükrözi, középréteg, külpolitika, de sajnos ezek a jövőorientált modellben a nemzeti érdekek eh, kerekedtek felül. Ezen változtatni kell. Épp a technológiai éretörés, Európa, mint geopolitikai szereplőként való megjelenítése alig kapott pár fillért, míg a kiadások például a katonai királyi módon kaptak. Miért? Hol van a jövőbe való tekintés? Azt akarjuk, hogy hogy akarjuk a jólétet, a képzési helyeket biztosítani, megteremteni. Úgy gondolom ezen, hölgyeim és uraim, még sok munka vár területen rá Mindezt nem szabad tartósan ebben a formában megtartani. Ezért a, a támogatások és a kritika, közti kapcsolat is fontos, amit Lambert kollega mondott. A zöldek is támogatták, erősítették, hogy kevésebb ajándék, több fize, befizet, visszafizetés. Ez az, ami az okoz beruházás és az alap összekapcsolása. Több reform, erre van Európának szüksége. Ez az egyszeri válasz a történelmi válságra a közös hitelfelvétel. Köszönöm. Renádi úr másfél percben. Köszönöm szépen. Az elmúlt húsz évben Olaszország nettó befizető volt, 160 milliárd eurót fizetett, hogyha be, hogyha matematikailag nézzük a közvetlen és közvetett befizetéseket, azoknak az országoknak, amelyek bajban vannak, például az Európai Szociális Alapon való kifizetéseket összevetjük, a tényeket, akkor egészen egyértelmű a kép. Most is Olaszország az egész komplex program végén, a Next Generation EU végén a kedvezményekkel együtt Olaszország továbbra is nettó befizető marad. Ez azt jelenti, hogy pénzügyi és szociális értelemben az állampolgárok és a vállalatok indikrinálódnak. Indokrinálódnak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy európai, hogy megvizsgáljuk ezt a helyzetet. Olaszország továbbra is nettó befizető marad, a matematika pedig fontos, újra kellene számolni ezt. Von der Leyen asszony, van egy ország, amely mondjuk az, adott fize, az adóság visszafizetéséből kiszáll, akkor mit gondol, kilép helyébe? Köszönöm szépen, Börken úr, egy percben. Én is követtem, mint sokan a csúcs eredményeit, mert hogy megrázott engem is, hogy az európai nemzetállamok sosem tudnák egyedül ezt a globális ö, válságot megoldani, és a globális világban a nemzetállamok egyedül képtelenek volnának helytállni. Ezért volt is ez a kompromisszum, amelynek megszületése egyrészt ö, örülök neki, másrészt azonban árnyék oldala is van mindennek, mert nem tudtunk az áldozatoknak, az áldozatul esett állampolgároknak megfelelő segítséget adni, ezért ezek a programok, amelyeket csökkentettek, bizony további forrásokra idén tartanak. Hát a választók is szeretnék látni hogy a, az egészségügyben dolgozók, meg azok, akik a válságban megkiálltak a próbát, hogyan kapnak majd segítséget. Erősítik ezeket az ágazatokat, hogy a válság második hullámát ki tudják állni. Ezzel tartozunk Európa polgárainak, és olyan irányt veszünk, amelyet senki sem akar követni. Ezért kell erősíteni a családok támogatását és a válságból való kilábalás lehetőségét. Köszönöm. Michel elnök úr kérte, hogy felszólalhasson most, mert aztán távoznia kell. Parancsoljon, elnök úr, önél szó. Merci, monsieur le, le président. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Köszönöm a hozzászólásokat és a kértéseket. Szeretném megköszönni a parlament egészének azt, hogy motorja volt ennek a folyamatnak az elmúlt hónapokban, és egy jövőképet vázolt fel, és a bizottságnak is köszönöm az szoros együttműködést. Hogy reflektálják néhány pontra, amelyet önök felvetettek. Először is szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy gyorsan kell lépjünk, és döntő erővel, Emlékezzünk vissza a pénzügyi válság idejére, amikor túl keveset, túl későn tettünk, az bizony, annak viszont az ára nagyon magas volt annak idején. A néhány hét alatt meghozott, a bizottság által meghozott döntések révén, javaslatok révén 27 tagállamot, 27 politikai vezetőt sikerült meggyőznünk az előremutató út mi létéről úgy döntöttünk, hogy gyorsan haladunk. Ez egy kopernikuszi forradalom az EU projektek tekintetében is, az MFF, valamint a helytársi alap létrehozásával a COVID-19-re ott válaszként teljes mértékben átalakítottuk annak a mikéntjét, hogy az EU reagálni tud. Persze a saját forrásokról szóló vita, politikai vita már régi keltezésű, ám ezúttal nagyon komoly előrelépés született ebben is és örömmel mondhatom, hogy szeretnék folytatni ez irányban az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek, a tanács bevonásával, az Európai Bizottság továbbra is emögött áll, úgy látom. Beszéltünk itt több adó lehetőségről, pénzügyi, tranzakciós adóról, digitális adóról, műanyag adóról. Ezek olyan demokratikus viták tárgyai kell legyenek, amelyek megmozgatják az állampolgárokat, és ezen közviták ra támaszkodva lehet aztán döntéseket hozni ez irányban, a polgárok demokratikus bevonását követően. Hadd mondjam el azt is, hogy az, ami most történik, az nem a sztori vége, sokkal inkább indítása egy történetnek, hosszú út előttünk, nagyon sok energiára lesz még szükség, nagyon sok erőt kell mobilizálni, mert a tanácsban papírra öntött megállapodás alapján nagyon intenzív tartalmi vitákat kell folytatnunk, és aztán a valós élet formáiba kell öntsük ezeket. És ahogy az elnök, a bizottság elnök elmondta, nem csak pénzről van itt szó, hanem értékekről, elvekről az európai projekt körvonalait kell meghatároznunk ebben a különleges pillanatban. 450 millió ember különféle nyelveken beszélő, más tradíciók szerint élő, gondolkodó emberek egységes közössége az emberi közösség nevében és érdekében kell közösen kidolgoznunk ezeket a lépéseket. Sokan beszéltek arról, hogy, hogy túlzásokba estünk. A szélsőséges pártok ö, ö, a gyűlölet, a köldöknézés, az elutasítás, a különbségtétel, a falaképítése mellett beszéltek. Önök számára bizony egy szomorú nap, nekünk európaiaknak viszont örömünnep. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy a mai napon részt vett ezen az eszmecserén. Most folytatjuk a vitát, Rangel úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdem, hogy Michel úrhoz fordulok. Gratulálni szeretnék a tanácsnak a történelmi sikerhez, de el kell, hogy mondjam, tényleges európai pénzt teremtettek, amit alapvetően nemzeti borítékokba osztanak szét, nemzeti programokba, és nem európai nagy programba, egy Európát átfogó nagy programba az a súlyos válság, amely kialakult az egészségügyi területen, megköveteli, hogy eh, a betegeknek, a halottaknak eh, eleget szolgáltassunk. Itt egy súlyos szociális válsággal találkozunk. Fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan tudjuk végrehajtani ezt a megállapodást. A nemzeti kormányoknak nincsen magyarázkodási joguk, mert most már náluk van a kötelezettség, hogy a válságot megoldják. A polgáraik érdekében. Ami a több éves pénzügyi keretet illeti, csalódottak vagyunk, hogy nincsen külön program az egészségügyi értelmében, és az Erasmus plus a kutatást is csökkentették, ezért eh, támogatjuk a parlamentet abban, hogy eh, szigorúbb eh, előírásokat fogalmazzanak meg, és a támogatásokat csak akkor kapják meg, ha ez a módosításokat végrehajtják. A szocialista kollégám nőmhöz fordulok most Portugáliából, ő azt mondta, hogy Európa nem tett eleget, de sajnos a portugál kormány volt az, amely leginkább blokkolóként lépett fel a tanácsban. Sokat beszéltünk jogokról és ö, értékekről, de ö, Costa úr volt az, aki a jogállamiságot és a ö, újjáépítési tervet kívánt erősíteni. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa nagy kihívásokkal szembesül, és ezeket együtt kell megoldanunk, kezelnünk. Szükség van egy modern, egy korszerű, több éves keretre, amely az egyenlő elbánással és a klímával foglalkozik. Egy olyan újjáépítési tervre is szükség van, amely figyelembe veszi a korábbi válságok tapasztalatait. Ezért nagyon örülök annak, hogy az EU állam és kormány fői Öt hosszú nap után végre meg tudtak állapodni a több éves pénzügyi keretről és az újjáépítési tervről is. Azt hiszem, hogy egyértelműen egy történelmi mérföld körül van szó. Hát ha megállapodunk, akkor adni is kell, és venni is kell. El kell fogadni mások érveit is. A tagállamok ezt megtették, most a parlamenten a sor nekünk is van egy felelősségünk. Egy olyan Európára, euróra van szükség, amely vezető szerepet tud játszani a klímaváltozás elleni fellépésben. Így tudjuk elérni, hogy egy egyenlő, és egy egyenlőségen alapuló Európa jöjjön létre, amely képes a jogállamiság mellett letenni a garast minden tagállamban. Nem, nem, hu, nem 25, nem 26 tagállamban, hanem minden tagállamban sikra kell szállni a jogállamiság mellett, és most eh, a jövő generáció érdekében. Azért tesszük ezt, mert eh, a gyermekeink a jövőjéről van szó. Köszönöm szépen, Piszla Ordu. Köszönöm szépen, elnök urak, Urza von Leyen asszony, hallottuk, mit szeretnének a vezetők. Most nekünk kell megvitatni, hogy a polgárok mit szeretnének. Hallgassuk meg, mit akar a következő generáció. Segítünk nekik, támogatjuk őket, de nem hallgatjuk meg őket. Az Erasmus Plus, a jobgarant ti, stb. stb. És itt történnek a csökkentések, láthatjuk. A Next Generation EU finanszírozás az mindenek előtt az újjáépítésre koncentrál. A legnagyobb program, amely segíthet nekünk abban, hogy megújítsuk Európát. Én szeretnék kötelezettséget vállalni amellett, hogy az újjáépítési eszköz a jövő generáció érdekében tud dolgozni az Európai Parlament kell alakítani ezt a, ezt a pozíciót, olyan befektetésekre, beruházásokra van szükség, amely gyermekeinket, unokáinkat erősíti. Akkor tudunk felkészülni a jövőre, hogyha ebbe bevonjuk a fiatalokat is. Nem csak azt kérhetjük tőlük, hogy fizessék majd a számlát, hanem hallgassuk meg őket. A gyermekeinkről van szó. Az EU lesz, az EU szintjén a parlamentre kell, hogy legyen az ő hangjuk. Prego, un minuto. Köszönöm szépen, Zlotowski kollega, egy percben. A mikrofont kérjük bekapcsolni. Most működik, ugye? Köszönöm szépen, e, elnök úr. Az Európai Tanács nagyon komoly e, költségvetést és nehéz kompromisszumot e, tudott eh, meghatározni. Ehhez gratulálok mindenkinek, aki a tanácsban dolgozott, a mi miniszterelnökünknek is. Nagyon sok kritikus hangot hallottunk a tanács következtetéseire vonatkozóan. Hipokritikusak, eh, és nem az egész képet látják sokan. A jogállamiság védelmére vonatkozó mechanizmusról beszélünk, ami a, egy, egy szerződésen kívüli eszköz, amivel a belső piacot akarjuk befolyásolni, a tagállamok belső ügyeit. Tény, hogy minden új törvény, amelyet Lengyelországban elfogadtunk, jogszerű, tiszteletben tartják a szerződéseket, Lengyelország a jogállamiságot, a normát magát is tiszteletben tartja. A jogállamiság eszközét nem lehet olyan kormányok vagy miniszterelnökök ellen felhasználni, aki nem tetszik. Az EU a szerződéseknek megfelelően és a lengyel jognak megfelelően határo- használja fel a forrásokat, és ez a jövőben is így lesz. A tanács mégis így határozott. Remélem a parlament nem fogja az eredményeket lerombolni, és nem fog észszerűtlen követtelésekkel előállni. Az európaiaknak lépésekre van szüksége. Köszönöm szépen. A 30 másodpercben a következő hozzászóló Péter úr. Köszönöm szépen. A, az állam és kormányfők az európai forrásokra, egymilliárdos jövőbe való és európai gazdaságba való beruházások támogatása nagyon fontos, de nagyon fontos, hogy a Next Generation EU elve a 390 milliárd darabbal, forrásokkal 360 milliárd kölcs, hitelekkel pedig azt tudják majd biztosítani, hogy minden ország részt is vállaljon a visszafizetésekből. Nagyon jó Belgium és az Európai Unió számára is ez a megoldás, de még nincs vége a munkának. Igen, fontos, hogy megfelelően ellenőrizzük, a koronavírus elleni harcra használjuk, és a terjedését megakadályozzuk. A fejlesztés, kutatás, ez a koronavírussal kapcsolatos egészségügyi programok for, folytatása is nagyon fontos. Az egészségügyi programok Erasmus Plus megtakarítása és a védelmi programoknak az erősítése az, amit nem tudunk elfogadni. Az együttműködési együttműködés nem jelent stratégiai feltételt. A koronavírus és a kemény Brexit nagy fenyegetést jelent. A költségvetési megállapodást azonban lehet és kell is javítani. Jongerius kollega, köszönöm szépen. Halá, hazám az elmúlt hetekben nem igazán a legjobb fényben tűnt fel egy ország e, Európában. A takarékos négyek vezetőjeként Röter, Rüter e, nagy kritikának volt kitéve. Mégis fontos, hogy megvan a megállapodás, közösen kell tudnunk az európaiak érdekében, az egység érdekében eljárni. Erőt, egységet és több többletértéket ad Európának a világ többi részével szemben. A költségvetés azonban a prioritásainkat nem veszi figyelembe. Új prioritásokat határozott meg, mint az egészségügy, az éghajlat, tudomány, szintén nem került az, az első pontok közé, a koronavírus ellenére sem. Az Európai Uniós források és a jogállamiság összekapcsolása sem sikerült. Elnök úr, azt tudom mondani, hogy úton vagyunk, de még nem a megfelelőn. Na, te képviselő egy percben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr a megállapodás az Európai Tanács részéről reményt ad arra nekünk, hogy erősebbek lehetünk. És az EU vezetők betöltötték szerepüket, megérdemlik köszönetünket, hálánkat. Meg kell említsük ezt, minden EU intézmény komoly szerepet játszott, és megszerezte a közbizalmát. A regi szakbizottság koordinátoraként nem akarom, hogy az igazságos átmenekülés alap forrásai csökkenjenek. Épp ellenkezőleg üdvözlöm, hogy a kohéziós politika erősödik, ez hoz létre új munkahelyeket, és ezért illeti köszönet Ferhelyen biztos asszonyt a kohéziós politika erősítéséért. Köszönöm a nagyszerű munkát. Zárásképpen hagy mondjam el, hogy az európai alapokat a klímaváltozás elleni harcban is alkalmazni kell, és ezt minden technológia előtt meg kell nyitnunk, beleértve az atomenergiát is. Köszönöm. Másfél percben következik. Mikrofonom. Mikrofont használjon képviselő úr, kérem. Most remélem működik. Tisztelt Elnök úr, tisztelt képviselőtársak. társak! Az egészségügyi és gazdasági válság közepette egy példátlan tavasz és szokatlan nyár közepette az Európai Tanács által kötött politikai megállapodás pozitív üzenetet hordoz. A lehetőség üzenetét, az egységes üzenetét, és éppen erre van szükség most Európában. Egyes tagállamok egyes gazdasági ágazatok és egyes nemzedékek jobban megviselték, jobban megszenvedték a válságot, mint mások. Ezért kell a társadalmi-gazdasági különbségeket csökkenteni. Hazám, Horvátország, de Európa jelentős része számára a konkrét szolidaritás hatalmas lehetőséget jelent a gyorsabb gazdasági talpraállás irányában, a digitális zöld átalakulást együttesen szervezve, az új generációs Európa érdekében, és ez persze csak a kezdet. A új generáció Európája csak akkor jöhet létre, ha többet ruházunk be a sikeres, jól bevált programokban. Kutatás, egészségügy, digitális Európa, ezek azok a területek, amelyek a jövőt hordozzák. Az Európai Parlament kell, hogy gondoskodjék erről, az egyetlen megválasztott európai szervként, közvetlenül választott szervezetként, hogy ezek a célok valóban megvalósuljanak, és javítsuk ezt a megállapodást, egy erős európai perspektívát kölcsönözve neki, közösen tudjuk bemutatni azt, hogy Európa készen áll a történelmi lépések megtételére, akkor, amikor szükség van erre minden nemzedék és minden tagállam érdekében. Köszönöm. Plus d'argent pour la santé, le climat et l'emploi. Az egészségügy, a klímaváltozás elleni harc, a politika érdekében kiadott pénzek a, költség, a tagállamok költségvetésében jelenek majd meg. A digitális adó helyén való, de csak két milliárdot hordoz, a digitális meg 5 milliárdot csak, amennyiben bevezetik. A legnagyobb bevételt hozó adótétel a tranzakciós adó volna, ám ezt a tagállamok némelyik ellenzi, ugyan beszéltünk róla, de ez nem elég. A Brexit ellenére, a válság ellenére a pénzügyi tranzakciós adó 50 milliárdot hozhatna a konyhára, a Barózó Bizottság már javasolt irányelvet ennek érdekében. Ez a javaslat, mint mondtam, 50 milliárd plusz pénzt hozhatna, amely a klímaváltozás elleni harc, a foglalkoztatás politika érdekében kerültnek kiadásra. Ez egy szocialista javaslat. Ez a nemzeti költségvetések bármilyen megcsorbítása nélkül hatalmas pluszt hozhatna a célok elérésében, és én a 2021-es költségvetés előadóéként, és mint európai polgárként nem fogadhatom el ezt a költségvetést, hogyha nem tudom megállapodni a pénzügyi tranzakciós adóban, ez, erre szükség van erre a tételre. Köszönöm. Sofia Inthet felt a következő szóló. Hozzászólásomat hadd mondjam el, hogy sajnálatosnak tartom azt, hogy a bizottság és a tanács vezetése mindig elmegy a vita vége előtt, ez egy szokássá vált. Egy ilyen fontos vitában azt vártam, hogy mindenki itt marad a végéig. Tehát, kollégák, ma ünnepeljük a születésnapját az Európai Acél és Közösségnek. Az 1951-es Párizs alapító okiratban a főhatóságnak azt a jogosítványt adta ezt, hogy adót vessen ki és hitelt vegyen fel, és a költségvetési döntéseket többségkel meghozza. Gondolkozzunk el ezen, az akkori kormányfőknek volt annyi bátorsága is jövő látása, hogy képesek voltak előre gondolkodni a jövő nemzedékei érdekében. A mai vita nem pénzről meg számokról szól, hanem arról, hogyan akarjuk alakítani az európai társadalmakat, hogy jövő állók legyenek. A régi Európa és az új Európa között kell választanunk. A rabattok a régi Európa eszközei. 1900 84-ben születtek, amikor még a berlini fal állt. A jogállamiság, a klímaváltozás elleni harc, az adók, ö, saját források, ezek az új Európa. Tavaly 200 millió európai adott nekünk felhatalmazást, ők a remények, a jövőbeli várakozások szellemében választották meg az Európai Parlamentet, amelynek van hatalma, van ereje, használjuk ezt az emberek érdekében. Köszönöm szépen. Majd felhívom a figyelmet arra, amit ön is mondott Novakov úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt biztos úr, igen tisztelt tanácsi képviselők. Sokan elmondták már, amit én is akartam. Örülök, hogy öt napos vihron keresztül vezették ezt a hajót, és tényleg nagyra tartjuk, amit elértek de Természetesen ez nem tökéletes. A megállapodás önmagában nem tökéletes, ezért az Európai Parlament mindent el fog követni annak érdekében, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy tökéletes legyen ez a megállapodás. Egy néhány dolog, amit hallottam, az megdöbbent. Hogyan tudjuk megoldani a válságot, és együdejileg az egészségügyi programot csökkenteni? Hogyan tudunk a klímaváltozással boldogulni, és közben a forrásokat csökkenteni, amelyeket az igazságos átmenetre fordítottunk volna? Aztán szükség van az Erasmus program forrásaira is, pedig itt is csökkentés van. Minden esetre azt el kell, hogy mondjam, az, amit mi itt csinálunk, az nyilvánvalóan egy többletértéket teremt. Az Európai Parlamentnek sok időt kell várni a 600 napot a mi szempontjaink alapján, hogy elérjük ezt a célt. Most mi ehhoz fogunk hozzájárulni, hogy ez még jobb legyen, ez a megállapodás. Tegnap a gyermekeinknek jó estét kívántunk, és megígértük nekik, hogy a holnap még jobb lesz. Ez az, ami kötelez bennünket, és ezt kell komolyan venni a válság során. A kohéziós politikát nem fejezhetjük be, ezt várják tőlünk a polgárok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kávi López. Az újjáépítési tervvel a jövőt akarjuk megoldani, közös hitelfelvétel, a közös jövő érdekében. Így akarnak a társadalmak haladni, ilyen módon. Most a reformok során arról van szó, hogy az európaikba fektessünk be digitális gazdaság, környezetvédő gazdaság, biztonságos munkahelyekkel. Egy ellenálló képes iparat akarunk kialakítani, és természetesen igazságos növekedés növekedéssel és kiegyensúlyozott növekedéssel. A múltból tanulnunk kell, ezúttal nem egy országot mentünk meg, hanem egész Európát és azon értékeket, amelyekre Európa épül. A kollektív hitet erősítjük. Sok küzdelembe került, hogy elérjük azt, amit elértünk. Számos kormány, mint a spanyol kormány is magas árat kellett, hogy fizessen ezért. Ugyanis a közös költségvetés is megszületett, ami sajnos nem kielégítő. Költségvetési hatóságként mi azt követeljük, hogy tegyünk eleget az elvárásoknak. Olyan költségvetési tételekre van szükség, amelyek ténylegesen ezt védik. Köszönöm szépen. Pereira asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim hét hónappal ezelőtt egy új valósággal találkoztunk, egy olyan vírussal, amely elképesztően romboló volt, és amit nem ismertünk addig, és láthattuk, hogy ez hogyan terjedt el a világon. Olyan sebesség volt ez, amelyet csak a félelem sebessége előzött meg. Egymás után szenvedtek ettől az Európai Unió államai. Kivétel nélkül valamennyi állam érintve volt, és számosan meghaltak. A a félelem, a szükségszerűség oda vezetett, arra késztetett bennünket, hogy iskolákat zártunk be és egyébeket. Európa nem állt le viszont, Európa vállalta a felelősségét és a feladatát, határozottan lépett fel, és a populistákkal szemben is, akik újra és újra az Európai Unió végéről prédikáltak. Örülünk annak, hogy megadóztatjuk az egyszer használatos műanyagot. Ez egy apró lépés, de nyilvánvalóan sokat jelent a jövőbeli generációknál. De nem csak jóról tudunk beszámolni. A tanács a vállalatok erősítésére szolgáló eszközöket kiadta neméből, ahol a likvidátusokat kívántok biztosítani, de a Just Transition, az Erasmus vagy az egészségügyi alap nem működik. A Next Generation EU a neve ennek az új tervnek, de bizony nem érdemli meg ezt a nevet gyakran. Sajnos a kormányok úgy döntettek, hogy a baszk filozófusnak adjanak igazat, Eni Ritterről van szó, aki azt mondta, hogy sajnos a jövő gyakran a jelen szemetese. Elnök úr, biztos úr, Aggódunk a nemzetközi felelősség miatt. Az újjáépítési program nem beszél a humanitár segélyekről, keveset ad ide, és a középkorú pénzügyi, közép távú pénzügyi keret is csökkent a jövő területén. Tehát a szolidaritás nagyon fontos egy olyan időszakban, amikor a partnereink igénylik ezt a szolidaritást. Itt javításra szorul a fellépésünk. A szociáldemokraták azon dolgoznak, hogy a meglévő program jól fejlődjön, a gazdasági megújulás lehetővé váljék, és a szociális igazságoság kereté között Németországban és egész Európában azt hiszem ebbe az irányba mutatnak a jelleg, de azt világosság kell tenni, Budapesten és Varsóban az állampolgárok jogai nem Adhatok, vehetők, nincsen árcédula rajtuk sem ma, sem holnap, sem azon a napon majd, amikor itt ebben a házban szavazunk a középtávú pénzügyi tervről. Köszönöm szépen, Kárász kollega. A következő 1 perc 30 másodpercben. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tanács késői kompromisszuma az Európai Parlamenttel való tárgyalásoknak a kezdetét jelentik. Ezekre minél hamarabb szükség van, hiszen a renacionalizáció, a jövőért való felelősség és a, a szándéknyilatkozatok serege elfogad, ez, ez olyasmi, amit nem elfogadni kell, hanem javi, azt kell, hogy javítsák a helyzetet. Az Európai Unió nem pénzautomata vagy bazár, mi egy jog és érték közösség vagyunk, a demokráciát akarjuk erősíteni, hiteles jövő közösség akarunk lenni, és azt akarjuk, hogy az emberek és az együttélés a jövő szempontjából is felelősségteljes legyen. Nem a jobboldali populizmus, nemzeti populizmus az, amelynek nőnie kell a tagállamokban. Bátorságra, tartásra, felelősségváltalásra van szükség. És Michel elnök úrnak mondom, itt más a feltétel, mint a történelmi eredmény kommunikációja, a 750 milliárdról. Igen, ez történelmi jelentőségű, túl sok állam és kormányfő a tagállamokban ezt történelmi eh, eredményként eh, fogadta el, de ez de nemzeti populista szempontból, nem pedig európai szempontból egyértelmű, mi európai parlamentként az, azért állunk ki, hogy az államok kamarája nélkül Európában ne szülessen döntés, ne kerüljenek meg minket, ne a közös célok költségére költsenek más területekre. Fontos a biztonság, képzés, kutatás, társadalmi összetartás, a jogállamisági mechanizmust nem szabad elvetni és nem szabad a kötelező visszafizetési tervet feladni. Egyhangúnak kell lennie téren, csak így lehet erősíteni az európai demokráciát. Köszönjük szépen. Köszönöm, Angel kollega, egy percben. Köszönöm szépen. Az, hogy megállapodást találjunk és közös válságot egy példanélküli válságra jó hír, valóban történelmi jelentőségű a megállapodás, de csak a Next Generation EU megállapodása az, ami az adóságok közösségi szintre való emelését jelenti. Az MFF szociálisabbá, modernebbé kell, hogy Európát tegye. Mi szocialisták nem tudjuk elfogadni a jövőorientált programokban a csökkentést, nem tudjuk és nem fogjuk elfogadni a jogállamiság csökkentését, éppen ezért ebben az állásfoglalásban az alapvető jogokat és a demokráciát is be kell, hogy vegyük. Sajnálom, hogy a, a, a rabatokat, kedvezményeket nem csökkentették el, tulajdonképpen elhalasztottuk azt a lehetőséget, hogy a, a nettó befizető vitából végre kikerüljünk. Európa ad és kap. A közvetlenül választott intézmények is történelmet írnak, hogyha megszabadják ezt a, az állásfoglalást, amiben üdvözöljük a helyreállítási alapokat, de nem mondjuk el, hogy nem elég a, a, a pénzügyi terv, a jogállamiság és a demokrácia összekapcsolása terén. Európa többet kell, hogy kapjon. Köszönöm szépen. Maria Spiráki, 1 perc 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állam és kormányfők az Európai Unióban történelmi lépést tettek, egy közös hitelfelvételt is elfogadták, hogy a legnagyobb recesszióval szembe tudjunk szállni a háború óta. Fontos most, hogy erről megállapodjunk, hogy az egységes piac zöldebbé váljon, digitálisabbá váljon, és ellenálló képesebbé. Ez a történelmi lépés egy történelmi kompromisszumból indul ki, amelyet mi Európai Parlamentként vállalni tudunk, de azt nem tudjuk vállalni, hogy forrásokat csökkentsenek, például az igazságos átmenet területén, vagy a zöld gazdaság területén. Ezt mi így nem tudjuk elfogadni, abban bízunk, hogy a tárgyalások során ezt még meg tudjuk változtatni. Egyébként pedig itt a közép földközi tenger térségében komoly feszültség alakult ki. Egy Európai Uniós országot fenyeget Törökország, és kutatni szeretnének a görög vizeken, török részről, és Törökország kihívást intéz Franciaország felé, például Líbia esetében is, úgy gondolom, a Hagia Sophia templom átalakítása szintén egy fontos jelzés kell, hogy legyen számunkra. Igenis fel kell lépnünk velük szembe, ez az egyetlen lehetőség, ahogyan az Európai Unió tehet valamit. Igen, és az Európai Unió tagállama, jog, tagállamainak jogairól van szó. Itt az ideje, hogy az Európai Unió állást foglaljon, és az, elfoglalja az őt megillető helyet a nemzetközi porondon. Nem tehetjük meg, hogy kockára teszek az Európai Unió jövőjét. Köszönöm szépen! Tója asszony az utolsó hozzászóló a mai vitában. Az fontos, hogy ez a csúcs létrejött, és azt hiszem Európa mm, történelmének része lesz majd. Sok mindent sikerült elérni, felelősségtudatot sikerült erősíteni, és itt a közös eszköz nem csak a gazdasági válsággal foglalkozik, hanem számos területet igyekszik gorcső alá venni az emberek életében is, mint az egészség és a többi. Azt hiszem felismertük, hogy hogyha egy, egy ország károsul, akkor az összes ország károsul nálunk, Olaszországban is ez a helyzet. Úgy gondolom, hogy a nacionalisták, a populisták már nem tudnak érvelni Európa ellen. Vagyis nagyra kell tartanunk ezt az eredményt, de ezzel egyidejűleg csalódásról is be kell számolnunk. Nem én vagyok az egyetlen, mert a többéves pénzügyi keret nem koherens a kultúra, az oktatás, a kutatás bizony komoly csökkentések áldozatává vált. Ezt nem tehetjük meg. Hát nem, nem spórolhatunk a kutatáson. Az elmúlt években igen, kitől függöttünk, a tudósok, az orvosok segítettek nekünk, az életünk ezen emberek munkájától függ. A tudomány alapvető fontosságú szükség van eredményekre. Vegyük például a oltóanyagokat és a orvosságokat Emlékezzünk vissza, amikor megtapsoltuk az egészségügyi dolgozókat, ők nagyon rosszul keresnek, és mégis heroikusan dolgoztak. Nem hagyhatjuk magukra ezeket. Úgy gondolom, elnök úr, hogy ezek az emberek keményen dolgoztak, és az elnök úrnak is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ön is ezért fog harcolni, hogy jobb legyen ez a több és pénzügyi keret. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság nevében most pedig Hán úr kap szót. Tisztelt elnök úr, miniszter, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni teljes szívemből azt, hogy ezt rendkívüli plenáris ülést megszervezték, és hogy megszakították sokan önök közül szabadságukat, amelyeket egyébként jól, amelyet jól megérdemeltek. És helyén valónak tartom azt, hogy gyorsan megpróbáljuk elindítani a cselekvést, az Európai Tanács álláspontjának nyilvánosát étele után van most már egy eredményünk, erre építhetünk, és osztom azt a bírálatot, amelyet önök is hangoztattak, különösen az MFF végső formájával kapcsolatban, és reméljük, hogy a tárgyalások során lehet javítani majd ezen, különösen azokon a területeken majd, amelyek az új generációs EU által nem kompenzálhatóak. Például a külpolitikára gondolok, nagyon komoly nyilatkozataink, vállalásaink vannak, a szomszédságpolitikában, Afrikával való szakpolitikáinkban nagyon sok még mindig érvényes vállalásunk van, amely például a migráció kezelésében, vagy az vagy a világ tett vállalásaink, például az oltóanyag kialakításában és majd felosztásában. Ehhez mindenképpen egy tisztességes költségvetés kell majd, hogy lehetőségünk legyen ezeken a területeken javítani. A jogállamiságról is sok szó esett. Van, Piri asszony mondta többek között, hogy annak különféle értelmezései vannak, Hát így ezért volt az, hogy mindenki úgy mehetett haza, minden állam és kormányfő, hogy neki volt igaza, ő győzött. Aztán meglátjuk, mi lesz, mi, lesz, mi áll a papíron, és ezt miképpen alakítjuk tovább. Van egy politikai nyilatkozat, most azonban arról lesz szó, hogy jogi szabályozás nyelvébe öntsük ezeket, a politikai döntéseket, erről kell szóljon majd a vita, ezt a döntést kell, hogy meghozzuk. Ami pedig a saját forrásokat illeti, Köszönöm az erős támogatást. Az irány ki van jelölve, ám szükség van arra, hogy először megnézzük, milyen nagyságrendről beszélhetünk majd végső soron. Nem csak a tőkepiacokon be tudunk szerezni, hanem vissza is tudunk fizetni. Tehát most az Európai Bizottság kell a megbizatás alapján részleiben kidolgozza azt, milyen jellegű saját forrásokról lehet szó, vannak bizonyos indikációk, a parlament is alkot véleményt, végső soron egy alapos szükségletfelmérésre is szükség lesz. Egyesek gyorsabban szeretnének dönteni és gyorsabban haladni, mások kicsit több időt kérnek, a kérdés összetettsége miatt is már. hogyha jogi szempontból sem egyszerű feladat ez, némi időre lesz szükség ahhoz, hogy kidolgozzuk a részleteit, ám abból bátran kiindulhatnak, hogy az Európai Bizottság készen áll, és megtesz mindent ennek érdekében. Köszönöm az elmúlt négy nap sikereit és eredményeit. Joggal nevezték önök közül többen történelmi léptékű döntésnek ezt, ami a tanácsban született, az összes árny oldalával is persze, azokat is figyelembe véve, jelentős döntés volt ez. Több mint magam is tíz éve veszek részt ebben a munkában, és a pénzügyi válság után nem sikerült ilyen gyors válaszokat adnunk, mint most, ez mindenképpen dicséretes, végül pedig egy felhívással szeretnék élni. Értem, és teljesen világos is, belátható, hogy az igények és az Európai Parlament jogai és jogosítványai kell, hogy érvényesüljenek a döntéshozatal egészében most is, mint a következő években, azon döntéseket illetően, hogyan használjuk fel ezeket a pénzeszközöket. Én csak azt szeretném kérni, hogy gyorsan tudjuk lefolytatni ezeket a vitákat, hogy mielőbb döntéseket tudjunk hozni, mert az idő lényegi tényező ebben, tehát mert ezt követően majd a tagállamok döntésre is szükség van, 23 ezeri parlament kell majd ratifikálja ezeket a döntéseket, az összes tagállam jobbá kell hagyja. Ez a folyamat általában több, igen sok hónapig tart, ideális esetben, talán ebben az évben sikerül útjára bocsájtanunk ezeket a döntéseket, hogy az európai állampolgárok, európai vállalatok mielőbb használt láthassák ezeknek a döntéseknek, és csak az év közepén, vagy ne adj Isten végén. Mert az európai szolidaritásra már most szükség van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, biztos úr, köszönöm a szavait. Ezzel zárjuk a vitát, a rendkívül plenáris ülését. Következő ülésünk szeptemberben lesz. Kedves képviselőtársak, mindannyian különleges időket élünk, saját és az intézmény életében is. Szeretném megköszönni mindannyiuknak, ez az összes politikai frakciónak, a parlament igazgatásában dolgozóknak, a tolmácsoknak, a munkát. Nagyon nagy kihívást jelentő hónapok vannak mögöttünk. A parlament működésképességét sikerült fenntartanunk, és fontos ez, mert az Európai Parlament működése nélkül nem tudnánk Európát sem működtetni. Rendkívül eredmény ez, amit elkönyvelhetünk, és szeretném megköszönni mindannyiuknak azokat az áldozatokat és a türelmet, amelyen mindezt lehetővé tették, tettük. Mindenki többet szeretett volna, ám megtettünk mindent, amire lehetőségünk volt, és végső soron fenntartottuk az intézmény működőképességét, és ebben a szellemben folytatjuk, a parlament tevékenységeit folytatja. Örömmel várom Önöket Strasbourgban, szeptemberben. Köszönöm szépen még egyszer a viszontlátásra.

Aha.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 free coke. dag peter.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 Una schöne Sommerpause. Wie schön. uma pausa. die Costa Ja, ja